God morgon, var god och eh, ta... Jó napot kívánok! Kérem, hogy foglaljanak helyet, mert azonnal elkezdjük az ülést. Jó napot kívánok! Mindenkit üdvözlök ezen a szemináriumon. Örülök, hogy nagyon sokan jöttek el, hogy hozzájáruljanak az új európai stratégiához. Először is különösen meghívottainkat üdvözlöm. Be fogjuk mutatni őket, amikor eljött az ideje, hogy szót kapjanak. Berinte Pejten asszonyt üdvözlöm, aki az egyenlős, a férfiak és nők egyenlőség, között egyenlőség és fennfellépés igazgatóságának igazgatója, és az összes többi résztvevőnek. Remélem, hogy a teremből is jelentkeznek. Hozzászólásra lesz időnk meghallgatni őket. Mindenkit tehát örömmel üdvözlök. A mai témánk az, hogy mi szükséges az új európai ö, stratégia érdekében, új európai eszközök, a nemek közötti egyenlőség érdekében. Több előadót is meghívtunk. Itt van körünkben előadónk, aki Ilda Figerről azt, hogy fogja bemutatni a véleményt. Bevezetésképpen hadd mondjam, hogy mindenképpen be kell tartanunk az ütemtervet, elég szigorú a napirend ütemezése, és ezért a hozzászólások időtartalát korlátozni fogom elég szigorúan. Ez ö, szolidaritás kérdése közöttünk, tehát nagyon ö, szigorúan nézem majd a hozzászólási időt, amit kaptak. Nos, először is hallgassuk meg előadónkat, Ilda Figeirodó asszony, aki 5 percet kap, nem többet. Köszönöm szépen. Szeretném én is üdvözölni az összes vendéget, előadót, aki eljött a mai meghallgatásra. Azt hiszem, eh, hogy nagyon fontos lesz az önök hozzájárulása ez a munkához. Mindenek előtt szeretnénk tudni, hogy hogyan gondolkodnak azon intézkedésekről, amelyeket az Európai Unió szinten, illetve tagállami szinten hoztak. Szeretnénk tudni, hogyan vélekednek az új nemek közötti egyenlőség stratégiáról. Szeretnénk a diszkriminációknak véget vetni a nemek között, és elérni az egyenlőséget, az egyenlőség legyen része a társadalmi fejlődésnek. Nem szeretnénk itt visszalépést. Ez fontos év, ez az idei. Az idei év során új Európai Bizottság ö, fog létrejönni, nem sokára foglalhatja hivatalát. Európa új stratégia elé ö, néz, ö, és ez ö, 2020-ig visz el. Ezen belül a nemek közötti egyenlőség is új stratégiát tudhat majd magáénak. Figyelembe kell venni azt a tényt, hogy a helyzet igen komoly nők számára. A századik évfordulat üljük a nők évének. Nos, hogyha megnézzük a statisztikákat, az azóta készült statisztikákat, akkor világos, hogy a nők foglalkoztatása aggodalomra ad okot. 85 milliót érint a munkanélküliség nő főleg a nők és a gyerekek szenvednek leginkább ettől a helyzettől. A női munkanélküliség magas, és a nők alkalmazása gyakran bizonytalan. Ez mond az egyenlőségről szóló szabályoknak, amelyek most már 30 évre nyúlnak vissza gyermekvédelmi ellátások hiányosságai szintén a nőket sújtják jobban. Gyakran a nőkre nehezedik a családi teher. Ezért van szükség új stratégiára, amely figyelembe veszi ezeket a körülményeket. a közvetalok fellépése szükséges, valamint új mentalitás. A politika elő kell segítse az egyenlőséget. Csak így lehet változtatni a helyzetem. Tudatában vagyunk, hogy az Európai Bizottság új stratégiát tervez a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatban. Ez az idei év közepe felé várható. Mi az Európai Parlament szeretnénk hozzájárulni ehhez a stratégiához? Elkezdjük ma a munkánkat ezen a területen, ezzel a meghallgatással. Lesznek nyilván továbbiak további meghallgatások lehetőséget kapnak, hogy önök is részt vegyenek ebben a vitában. A parlament mai vitája fontosnak ígérkezik. Véleményt formálunk, és ezt tudhatjuk más intézményekkel, a bizottsággal most ebben a fázisban. Nos, két panel lesz. Az egyik az új stra, nemek közötti egyenlőség új uniós stratégiának célja és bérításai vitafórum, a második pedig egy hatékony uniós stratégia intézkedése és eszközei vitaforum. Ez lesz a meghallgatás második része. Vendégeink, vendég előadóinkon kívül örülünk mindenki jelenlétének. Elnök. Köszönöm szépen. Figueridó asszony, most pedig örömmel megadom a szót első meghívatónkon. Szilvia Volbi professzornak, aki a társadalmi nemek kutatásra foglalkozó UNESCO tanszék szociolingizett Lancasteri Egyetem tanára. Üdvözlöm, professzor asszony, öni a szó. Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy ma itt lehetek, és megbeszélhettem önökkel a nemzet, nemek közötti egyenlőség új uniós stratégiáját. Az uniónak van a legjobb nemek közötti esélyegyenlőségi stratégiája a világon. De még lehetne jobb is. A legjobbból is lehet jobbat csinálni. Szeretném megvitatni ennek a lehetséges módszereit. Az úti terv helyesen azonosította be a kihívásokat. Felmerül azonban a kérdés, hogy ezeket a problémákat meg is oldották-e. Felmerült például a gazdasági függetlenség kérdése. De még nem sikerült befalaznunk a nemek fizetései közötti között átongó lyukat. Nagyon kevés ország felelt meg a gyermekellátási barcelonai céloknak, sőt, nagyon sok ország nem is tudja, hogy vannak ilyen célok a gyermekellátást illetően. A döntéshozatalban egyenlő mértékű képviselet. Ez a parlamentben megvalósul? különösen a gazdaság és a pénzügyi döntéshozatalra utalok. A nemi alapú erőszak, amely a nők ellen irányul. Elkezdtük egyáltalán a munkát ez ellen? A nemi sztereotípusok alkalmazása. Talán ez nem megfelelő még az oktatásban és a médiában. Az esélyegyenlőség a külpolitikában. Itt már nagyon nagy utat tettünk meg, de nagyon keveset tudnak róla az emberek. Tehát nagyon sok olyan jó terület van, ahol még a problémákat nem oldottuk meg. Van két új kérdés, amely nagyon hasznos lehet. Az egyik, hogy hogyan kapcsolódik össze a pénzügyi válság a női nemi esély, egy, esély egyenlőségi kérdése. A pénzügyi intézményekben vajon mennyire járult hozzá a válsághoz a nemek között nem létező egyenlőség? Hiszen a pénzügyi döntéshozatali folyamatban nagyon fontos lenne, hogy a nők is egyenlő mértékben részt vegyenek hiszen ez kihat a gazdaság és pénzügyi életünkre. Jelenleg a pénzügyi intézményeket újraépítjük, hogy megakadályozzunk egy esetleges következő válságot. Itt a lehetőség, használjuk ki az Európai Unió döntéshozatali folyamatra vonatkozó esélyegyenlőségi politikáját. Aztán a nemekre jutó költségvetés kiegyensúlyozása. Ideje, hogy ezt minden politikában alkalmazzuk, azokban is, amelyek a válság után alakultak ki. Mert láttunk olyan politikákat, amelyek a gazdaság újraélesztésére irányultak, és mégis a férfiakat alkalmazzák nagyobb mértékben. Vegyük például az autóipart. Aztán nagyon sok Európai Uniós tagállamban a jóléti költségvetést csökkentették, pedig pontosan az oktatás és az egészségügy az a terület, ahol a legtöbb nő dolgozik. Itt az idő, hogy a politikákat is alakítsuk a válság utáni helyzetben. Ez most a legfontosabb kérdés. Aztán a nők elleni erőszak kérdése. Egy DAFNE program már fut a tapasztalatcsere érdekében, de az Európai Uniós intézményekben még nem alap elvez. A tagállamok, mikor csatlakoznak, néha azt mondják, hogy az Európai Unió számon kérte tőlük ezt a politikát mégis azt várjuk el, hogy az unió kompetenciát mutasson ezen a téren. Tudjuk, hogy ez nagyon nehéz és még kiegyensúlyozatlan terület. Úgyhogy ideje lenne talán felülvizsgálni, hogy az EU-nak van-e elég kompetenciája arra, hogy megfelelő jogi eszközöket tegyen helyére. Azt várják az emberek, hogy előre haladjunk, meg kell néznünk, hogy a Lisszaboni szerződés lehetővé teszi-e, hogy egy irányelvet valósítsunk ma ezzel, ezzel kapcsolatban. Hogyan foglaljuk mindezt egy keretbe? A hagyomány az esély egyenlőség területén az, hogy mindenben egyenlőséget valósítsunk meg. Ez egy jó alap, és ezt vehetjük keretnek. De talán a gazdasági fejleményeket is figyelembe kellene vennünk. Itt az esélyegyenlőséget nagyon sok helyen be akarták vonni a politikákba. Teljes foglalkoztatottság, gyermekellátási segélyezés, a döntéshozatali folyamatban való részvétel, ezt mind-mind biztosítani szeretnénk a nők számára, de mégis, amikor az európai gazdasági politikáról szóló dokumentumokat átnézzük, azt látjuk, hogy az esélyegyenlőségi kérdések azok a margóra szorulnak. Úgyhogy ideje lenne valóban lépni. Következő téma emberi, jog, emberi jogok. Egyre fontosabb, Nagyon érdekes téma ez. Nagyon érdekli az embereket, és ez egyre fontosabb. De nagyon veszélyes is. Hiszen az emberi jogok nem egy intézményesített kérdés, vagy nem, is, nem annyira, mint a nemek közötti esélyegyenlőség. Tehát ugyan potenciálja is van, de óvatosan kell bánni vele. Nem lehet minden emberi jogi kérdésben kidomborítani az esélyegyenlőségi aspektust. Nagyon fontos, hogy próbálkozzunk ügyben. Egészségügy, bűnöldözés, ezen kívül az átépítési munkálatok jó példák erre, amik a bizottságban folynak jelenleg. Az esélyegyelőség bevonása minden politikában nagyon fontos előrelépés. Az Unió, mint szakértőket, mint új politikai területeket felkutat ezen a téren. Ez nagyon fontos, hogy továbbra is két irányba haladjunk, mert ha erről elfeledkezünk, akkor széttagolódik a politika. Az elvek is fontosak, és a szakértők is. Vannak olyan területek, amelyeken még nagyon sokat lehet tenni, például a nők elleni, erőszak elleni harc, a költségvetés. De vannak specializált kérdések is. Lesz-e külön költségvetése ennek a stratégiának? Lesz-e külön elkülönített pénzösszeg erre? Hogy biztosíthassuk, hogy tényleg kizárólag és erre költik el a pénzeket, és nem más általános témákra. Amikor elképzeléseket és intézkedéseket állítunk fel, akkor az eredmények egyenlőségét is figyelembe kellene venni. Azonban ki kellene terjeszteni azokat a területeket, ahová behatol ez a politika. Például megfelelő adatok a nők elleni erőszakról. Még nincsen Európát lefedő adatbázis erről. Nem tudjuk, hogy az Európai Unióban csökkene a nők elleni erőszak, vagy kudarcot vallottak a politikák. Nincsenek bizonyítékaink. Ehhez európai adatgyűjtésre van szükségünk. Az úti terv tartalmazta azt, hogy hogyan lehet beazonosítani a területeket, ahol szükség van erre a politikára. Vannak, van egy mutató erre. Ha lenne egy ilyen egységes mutató, akkor nem tagolódna szét a politika. És akkor befejezésül. Az úti terv kitűnő kezdet volt a világ legerősebb esélyegyenlőségi politikáján építkezve. Különösen, ahogy mondtam, a pénzügyi válság hatásainak megvizsgálása, a nők elleni erőszak politikájának erősítése, és az egyenlőség biztosítása, miközben az emberi jogokat is biztosítjuk. Én szeretnék erősebb politikát látni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Szilvia, ezt az előadást, és most akkor megadom a szót Giovanna Damolin professzornak, aki a Bari Egyetemről eh, Olaszországból érkezett. Professzor, öné a szó 10 percben. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek, és eh, beszámolhatok egyetemi ö, eh, tanárként egy olyan kérdésről, amivel én nagyon sokat foglalkoztam. Én szeretném megfogalmazni személy véleményemet, szociális demográfiával foglalkozom, és érdekel az, hogy milyen lehetőségei és fellépése van az uniónak. Ez az év a társadalmi kirekesztés elleni év is, és ezt is figyelembe kellene vennünk ez mindez összefügg az egyenlőségi kérdéssel is. Azt tudjuk, hogy a nőket jobban érinti az a veszély, hogy elszegényednek attól függően, hogy milyen szociális csoporthoz tartoznak. Ezért négy témával szeretnék foglalkozni, olyan témákkal, amelyek véleményem szerint azt mutatják, hogy egyenlőségi problémák vannak az idős nők, az egyedülálló nők, a bevándorolt nők, és a házastársi erőszakot elszenvedő nők. Az idős egyedülálló nők, a lakosság előrekedése azt mutatja, hogy a demográfia nagyon nagy mértékben átalakulóban van a nyugati országokban. Ez ilyen még nem volt az emberiség történetében. Az életkor meghosszabbodik. Az Európai Unió 27 országából 19-ből a nők várható élettartama 80 év évnél magasabb. Ez a megnövekedett élettartam ugyanakkor kockázatokat is jelent a nőknek, mert a nők gyakran 65 éves kor felett egyedül maradnak, vagy mert nincsen gyerekük, elváltak, vagy egyszerűen mert özvegyek és nagyon nehéz gazdasági helyzetben vannak egyes esetekben. Tehát a, és a szegénység önmagában is egy magányosságot előidéző helyzet. Ezek az idős, szegény asszonyok a nak a létszáma egyre növekedni fog, mivel az átlag életkor is növekszik. Mit lehet tenni? Az új stratégia arra irányul, hogy jogalkotási szinten lépjünk fel, minden tagállamban lehetővé teszik a nők számára, hogy 65 éves korig dolgozzanak az egyenlőség jegyében. Tehát garantálni kell, vagy lehet ezáltal a nőknek azt is, hogy egy magasabb összegű nyugdíjuk legyen, mert a nyugdíj is meghatározhatja a szegénységet. Meg kell nézni az is, hogy egészségügy, szociális téren hogyan lehet segíteni a nőket. Meg kell erősíteni a magán és állami szolgáltatásokat, a az otthoni ellátást, különösen olyan esetekben, amikor ezek a nőknek valamilyen fogyatékosságuk is van. Ezek gyakran korral járó fogyatékosságok, és olyan munkahelyeket is teremteni kell, amivel segíthetőek az otthoni ellátásban részesülő nők. Ez egyben munkahelyet is teremt. Van egy másik dolog is, amivel ugyancsak foglalkozni kell, ez pedig az vállásoknak és a különélések számának a megnövekedése. Nyugati országokban nagyon sok van. Tehát a házasság stabilitása úgy alakult, hogy nagyon sok az egyedülálló gyermekét egyedül nevelő nő. Olaszországban sok esetben azt tapasztaljuk a legutóbbi felmérések miatt, hogy 30%-kal nőttek meg az ilyen típusú családok. Miután kudarcba fullad egy házasság, gyakran az életszínvonal is csökken, és ez sok esetben azt jelenti, hogy a család elszegényedik, vagy legalábbis az egyedülálló nő gyerekkel nagyobb eséllyel szegényedik el, mint egyébként. És egyben oktatási, nevelési problémák is mutatkoznak a gyerekekkel kapcsolatban. Ez nem csak a szegénységgel függ össze, hanem azzal is, hogy az nő, aki a napi megélhetés biztosítása miatt szakmáját gyakorolja, és nincs ideje a gyerekekkel foglalkozni. Ez azonban egy átmeneti dolog, amikor a nő talál egy élettársat, akivel megoszthatja a családi felelősségi köröket, az életszínvonal általában visszaáll az eredeti normális szintre és a szegénység ebben az esetben megszűnik. Mit lehet tenni ezen nők megsegítésére? De hát csak néhány ötlet. Lehet ingyenes jogsegélyszolgálatot biztosítani, amikor például a volt házastárs megszegi a gyerekek nevelésével kapcsolatos kötelezettségeit, a nőknek a munkába való visszaillesztésében is segíthet. Ez különösen akkor, hogyha, nem, hogyha idősebb nőkről van szó segíteni kell a vállalatokat is, illetve azokat a foglalkoztatási módokat, amik segíthetik ezeket a nőket. Másik elem, amiről szó van a jelentésemben, az egyedülálló bevándorolt nők, a női bevándorlás. Még abban az esetben is, hogyha a közvélemény ezzel most kezd csak foglalkozni, ez nem igazán jól ismert jelenség ez egy olyan probléma, ami két más dologgal is összefügg, ez a nők egyenlőtlensége és a bevándorlás. És adatokat eddig nem nagyon gyűjtöttek nemek szerint, és alapvetően férfiak voltak a bevándorlók, a férfi ment munkát keresni, és hogyha már sikerült letelepednie, stabilizálódott a helyzete egy adott országban, akkor a nő az élettársa gyermekeinek az anyja el utána ment. Viszont most a helyzet megváltozott, a migrációs folyamatokban a nők főszereplővé váltak, és új aktív szociális szereplőként jelennek meg, tehát egyedül is elmennek, bevándorolnak. A 2009-es jelentések azt mutatják, hogy a bevándorolt nők 49%-át teszik ki az összes bevándorlóknak, sőt egyes esetekben 52%-át. Szeretnék most visszatérni a migráns nőkhöz, akik a 27 európai országban szabadon mozoghatnak a a közösségekben. Az Eurostat legutóbbi adatai szerint az első két esetben a román és a lengyel nők állnak. Ők azok, akik leginkább autonóm módon egyik országból a másikba mennek az unión belül. Nagyon komoly problémák jelentkeznek ezzel kapcsolatban. Ezek a nők sok esetben nagyon sebezhetővé válnak, sokkal jobban fenyegeti őket a szegénység, sokkal jobban kizsákmányolják őket a munkahelyen, rossz munkakörülmények között dolgoznak, szociális védelem nélkül, szerződés nélkül, kirekesztettség, szociális marginalizálódás, erőszak fenyegeti őket nagyon nagy mértékben tapasztaljuk ezt, és általában határozott idejű munkaszerződésekkel dolgoznak, vagy időszemélyek mellett segítők, vagy gyerekeket látnak el, vagy háztartási alkalmazottként dolgoznak a mobilitás fokozódásával, ami előre látható, nagyobb a ez hat a befogadó országok demográfiai helyzetére is. Itt nagy esetekben történik házasság, már letelepedett férfiak és migráns nők között, vagy eredeti, tehát benszülött lakosok és a nők között. És a az induló, tehát a kiinduló országban csökken a születések száma, viszont megnövekszik a befogadó országokban. Mit lehet tenni? Egy kicsit túl kell lépni a kettős diszkrimináción, amit elszenvedhetnek a nők, egyrészt azért, mert nők, másrészt pedig, mert szegények. Tehát le kell küzdeni a, közle a kommunikációs akadályokat, a fogadó ország nyelvét meg kell tanulniuk, írástudásra sokat kell segíteni, és nagyon fontos a nyelvi mediátor szerepe. Megfelelő nyelvi képzést kell biztosítani a külföldi nők számára, hogy a foglalkoztatásban is részt tudjanak venni. Sok esetben ápolónők, gyerekekkel foglalkozó személyek, ezért fontos, hogy azonos módon jussanak a munkához, és legyen egy külön fogadó struktúra, tanfolyamok, amik az integrációt segítik, és olyan projekteket kell előnyben részesíteni, amik a nők integrációját segítik. Ezeken túl fontos, hogy kötelezettségvállalás legyen és nyomon követés a mobilitás tekintetében. Ki kell alakítani hivatalos statisztikákat is a migrációt vonatkozóan, méghozzá nemi bontá, nemek szerinti bontásban. Adatbázis kell a nemzetiségről, a tevékenységről, a bérezésről, és mutatókat is ki kell alakítani, hogy ezt a kolléganő is elmondta. Ez esetben szegénységi mutatókat kell kidolgozni kérdőívekkel, interjúkkal lehet ezt felmérni, hogy mire is lenne szükségük. És még egy dolog valamire szeretném felhívni a figyelmüket, ezek pedig az egyedül élő nők, akik korábban házastársi erőszakot szenvedtek el ezek a legsúlyosabb esetei a házasságon belüli vagy a családon belüli erőszak, amikor vagy a férj vagy egy más férfi családtag követi el az erőszakot. A nőnek, akivel erőszakoskodnak, nehezen tudja otthagyni a partnerét, a férjét ugye továbbra is szereti, még akkor is, hogyha az erőszakos vele, és sok esetben nyomást is gyakorolnak rá, hogy maradjon a családban, nem kizárólag a férj részéről, hanem amikor már a ö, ö, a család nagyobb körei is ismerik az erőszakot, akkor nyomást gyakorolnak rá, hogy maradjon. Van néhány ötletem, hogy hogyan lehet ilyenkor fellépni, de javaslom, hogy olvassák el írott anyagomat. Köszönöm szépen Damolin professzor asszonynak. Most pedig megadom a szót a következő ö, hozzászólónak, Mariza Sorotónak, aki a spanyolországi Fundación Mujeres igazgatója. Tessék! Bueno, yo también quiero decir que estoy encantada de poder compartir este espacio. Én magam is nagyon örülök, hogy részt vehetek, felszólalhatok ezen a szemináriumon. Mint ahogy mondta az elnökasszony, egy NGO élén állok. Ennek a célja együttműködni közhivatalokkal a férfi női egyenlőség politikának megvalósításában. Spanyolországban az utóbbi években sokat működtünk együtt a központi kormányjal és az önkormányzatokkal. Kidolgoztunk javaslatokat a nemek közti egyenlőség megvalósítására. Most szeretnék néhány gondolatot megosztani önökkel. Ez az európai stratégiánkról és spanyolországi stratégiánkról szól. Elkészítettem egy hozzászólást, és ebben a hozzászólásban sok mindent elismételnék abból, amit Giovanna Damolin mondott. A prioritások, a jelenlegi úti terv az európai stratégiában teljesen aktuális témák. a follow-up dokumentumok, amelyeket az Európai Parlament és a Bizottság készítettek el, aláhúzzák, hogy van fejlődés, de továbbra is vannak problémák. Pont, pont, pont. És a három pont nál foglalkoztatás, kultúra, társadalmi életben való részvétel, vezetőbeosztás, ezek értendők. A prioritások, a célok tehát továbbra is változatlanok, hiszen a problémák változatlanok időben. Ezért fontos, világos prioritást megfogalmazni, amikor politikát készítünk elő, és azt akarjuk, hogy ezek közép, hosszú távon sikeresek legyenek. A 2006-2006-os munkaterv a nők részvételét célozza a gazdasági életben, a családi és ö, családi élet és ö, karrier összeegyeztetés, a sztereotípiák eltörlés. Nos, ezekkel szerepeljenek a stratégiában. Szeretnék aláhúzni néhány elemet. Néhány szerintem különösen érdekes elemet. Miről is van szó? olyan elemekről, amelyek nagyon ellenállnak a változásnak. Például szerintem sürgős szólni a nők helyzetéről a vállalatokon belül. Ö, vállalat alapítás lehetősége, hozzáférés a vezetői posztokhoz a nagy vállalatokban ez társadalmi mutató, és ez a mutató azt mutatja, hogy alig van fejlődés. Ja, itt van a gazdasági váltás, de ez egy lehetőség számunkra. Ki kell használni ezt, hogy javaslatokat tegyünk. Már évek óta teszünk ilyen esélyegyenlőségi javaslatokat. Úgy gondolom, hogy a ö, foglalkoztatási a munkaerő piacon lehet javítani a helyzetünket. De ez csak akkor lehetséges, hogyha a stratégiákban van olyan javaslat, amely szerkezetváltásra irányul a nagy szervezetekben, nagy vállalatoknál. Úgy vélem tehát, hogy országom egyes intézkedései érdekesek ebből a szempontból. Így például dolgozunk a vállalatok szintjén, hogy több nő legyen, nem csak az alkalmazottak, hanem a vezetők között is. A gazdasági válságot fogjuk fel lehetőségként, hogy a női férfi esélyegyenlőség a vállalatok top szintjén is jelen legyen. Folytatni kell a önök jogainak tiszteletben tartásának védelmét, hiszen a hétköznapi életben a nők nehézségekkel kerülnek szembe. A helyzet súlyos, közös stratégiára van szükség, amely a nők elleni erőszak kiküszöbölésére irányul. Először jobban meg kell ismerni a jelenséget. Nem ismerjük a különböző tagállamokban ennek a jelenségnek a jellemzőit. Tehát homogenizálni kell az eszközöket, a meghatározásokat, illetve a hozott intézkedést. Ha jól ismerjük ezeket az én, ezek ezeket a, ezt a jelenséget, akkor tudjuk védeni az áldozatokat, illetve koncentrálni a megelőzésre. Vannak javaslatok országom részéről az EU irányába például egy európai megfigyelőközpont, amely mutatókat dolgoznak ki, és ezeket az egész EU-ban használnak, illetve áldozatvédelmi, az áldozatvédelem határon átnyúló módja. fontos megvédeni a nők jogait. Gondolok itt a az anyassági szabadságra és az apasági szabadságra. Egyenlőség kell legyen a szülői feladatok megosztásában. Több évtizede kérjük, hogy a, fér, hogy a férfiak vegyenek részt a gendezek a gyermekek gondozásában. Most már nem kérni kell, hanem törvényt alkotni a szabályok, amelyek az apaság és anyasági szabadságra szólnak, legyenek világosak, legyen vége minden szociális megkülönböztetésnek az anyasági, apasági szabadság területén. Ütemtervet kell kidolgozni. Ez megszabná, hogyan jutunk el a szülői szabadság tényleges egyensúlyához az EU-ban. Szeretném a tagállamoknak a horizontalitását megvizsgálni. Olyan eszközök kellenek, amelyek lehetővé teszik az eredmények elérését. a nemek közti egyenlőséget vegyék figyelembe az EU minden politikájában. Minden politika vegye ezt figyelembe. Meg kell ezt erősíteni az európai és nemzeti intézményekben. Ennek a nem közti egyenlőség aspektusnak a fontossága szerepeljen a közösségi vívmányok között. Ez feltétele az EU intézményei jó működésének. Hiába védjük ezt a gondolatot évek óta, még nem jutott el mindenhova nemzeti, sem pedig európai szinten. Legalábbis én így láttam. Jobb koordinációra van szükség kell a nemek egyenlőségének politikát jobban dolgozni tagállami és EU szinten. Úgy gondolom, hogy konkrét módszereket kell kidolgozni a nemi politika integrációjáról. Ezek a politikák legyenek összehasonlíthatóak és homogének. Homogén stratégia kell azzal kapcsolatban, hogy hogyan használják fel a költségvetést nemenként. Monitorozni kell a közhivatalokban ennek betartását. Elemezni kell az adóügyi intézkedéseket, hiszen ezek jelenleg nem arra ösztönzik a nőket, hogy dolgozzanak. A foglalkoztatási politika gyakran aláhúzza, hogy fontos a nők részvétele. De a gazdaságpolitika pont az ellentétes irányba megy, tehát legyen koherensebb a ö, politikai irányvonal. A politika koherencia, tehát igen fontos ez szerepeljen a közösségi vívmányok között, mint mondtam, állapítsa ezt meg a politika, a törvényhozás, illetve a közvélemény is. Át kell az intézményeket alakítani úgyhogy hogy jobban működjenek. Utolsóként azt mondanám, hogy fontos, hogy a bejelentett prioritások ne változzanak. Akkor még három előadás vár ránk, utána pedig lehetőségünk nyílik arra, hogy megbeszélést, vitát folytassunk. Köszönöm szépen a vendégeknek, és halljuk majd nem sokára a hallgatóság reakcióit is. Most pedig szeretném az alelnöknek, járókasszonynak megadni a szót. 5 percben. Tessék, járókasszony. Thank you very much, Madam Chair. I'm going to, uh... Köszönöm szépen, elnök asszony. Megpróbálom betartani ezt az időkorlátozás. Ez nem könnyű, mert kitűnő elemzéseket hallottunk. Köszönöm ezt a nagyon jó bevezetőt, és nagyon örülök, hogy én lehetek itt az árnyék előadó. Annak ellenére, hogy sok aspektusról esett itt szó ma, és a szakbizottság munkája is azt bizonyítja, és az előadások is, hogy egy irányba haladunk, hogy végre az úti terv hat pontja mögé hatoljunk. A szakbizottságban is, és a szakértőknél is azt látom, hogy egyre gazdagszik ez a vita, ez a megbeszélés, és el is mélyül. Az elhangzottakat illetően nagyon röviden szeretnék reagálni, és árnyék előadóként szeretnék néhány új dolgot is hozzátenni. Én azt látom itt a fő problémának, hogy az irányelvet nem ültetik át gyakorlatban, különösen a kelet-európai országokban. Nagyon örülök, hogy az emberjogi aspektusról is szó esett itt Wolby asszony előadásában, hiszen azt hallottuk, hogy a diszkrimináció elleni jogszabályok önmagukban nem elegendők, hogy megbírkózzanak azokkal a társadalmi egyenlőtlenségekkel, amik a nőket érintik. 2006-ban, amikor Spidla biztos úr meghirdette az úti tervet, akkor azt gondoltuk, hogy a többszörös diszkrimináció kérdése majd fényt vet azoknak önöknek a helyzetére is, akik etnikumuk miatt is megkülönböztetődnek Európában. Végre a diszkriminációt sikerül megértetni az emberekkel, és azt is, hogy mi történik akkor, amikor több rétegben folyik a diszkrimináció, etnikai eredetet és a nemi kérdésből, nemi szempontból is. Most elérkezett az ideje annak, hogy az esélyegyenlőséget közvetlenül vonjunk be minden egyes politikába. Tehát az úti terv kihívása számomra hogy megértessük az emberekkel, hogy gazdasági és pénzügyi lehetőségekkel, csupán ezekkel az eszközökkel nem lehet harcolni a szegénység ellen, nem lehet harcolni a gazdasági fejletlenség ellen. Azt hiszem, a döntéshozóknak ezt meg kell érteni, hogy az alkalmazásban és az oktatásban való esélyegyenlőtlenség nem csak erkölcsi szempontból rossz, hanem a gazdaságra is káros hatással van. Ezen kívül 2010-ben nagyon fontos, hiszen most a szociális befogadásért harcolunk. Megérkezett az új Eurostat adat arról, hogy a szegénység hogy nő. Ha elolvassuk a legújabb mutatókat, azok jók jellem, jól jellemzik a szegénységi helyzetet Európában. Hogy is mondhatnám? Van egy szám, mi szerint az állampolgárok 16%-át érinti közvetlenül a szegénység. Magyarországon azonban az lakosság egyharmata deprivált tehát ez azt jelenti, hogy két harmada gyakorlatilag elszegényedett a lakosságnak. Amikor a legrosszabb helyzetben levőket nézzük, akiknek semmi köze már a gazdasági szférához, akkor nem csak a szegényekre kell itt gondolnunk, hanem más csoportok ra is kell gondolnunk. Damolin asszony is mondta, amikor a többszörös diszkriminációról beszélünk, nem csak az idősekről, az egyedülálló nőkről, hanem nagyon sokkoló azt látni, hogy hány nő nőtt föl úgy, hogy nem voltak szülei, és intézményben nőttek fel. Hagyj világítsam meg. Például az egyik gyerekem óvodájában az egyik két éves kisfiút elvitték a gyámhatóságok. Megkérdeztem miért. Aztán megismertem az édesanyját. 22 éves lányról van szó, és írtam egy listát arról, hogy egyedülálló, kisgyermeke van, nincs munkája, roma nemzetiségű, tehát a legmegkülönböztetettebb csoporthoz tartozik, intézményi háttérre rendelkezik, csak 22 éves, nincsen lakhelye, és most el is veszik a gyermekét, és ez a valóság. És ilyen módon a gyámhatóságok elvisznek gyermekeket ebben a boldog Európában. Úgyhogy mit is szeretnék látni az úti tervben? erősítsük ennek a kérdésnek a dimenzióját, és köszönöm az előadásaikat. Köszönöm. Köszönöm szépen, Járók asszony. Most pedig Cornelis Szent asszonynak adom meg a szót, aki európai képviselő. Köszönöm szépen, és köszönöm a szakértőinknek is a nagyon hasznos hozzájárulásukhoz. Csak néhány dologra szeret, néhány dolgot hazaviszek magammal, és a munkámban az új stratégiával kapcsolatban fel fogom használni. Az EU stratégiájáról szívesen mondanám azt, hogy ez a legjobb a világba, világon, de nem tudok nem gondolni arra, hogy hát más megoldások is vannak. Az európai nők nagyon sokat szenvednek a szép megfogalmazásoktól, amikkel aztán nem igazán jár tényleges tevékenység vagy fellépés. A gyakorlat az egyenlőség politikára azt mondhatjuk, hogy igen, szükség van arra, hogy valódi külpolitikákká fordítódjanak le ezek. Ugye megtörtént a haiti földrengés, és nagyon sok segítséget nyújtottunk, láttuk a képeket, férfiak hogy küzdenek egy kis vízért, és a nők a gyerekkel a háttérben állnak és csak nézik. Nagyon sokakat megerőszakoltak, még olyan területeken is, ahol az áldozatok élnek Haitiban. És a nők prostituálják magukat egy kis élelemért vagy vízért. És ezzel senki nem fogalmaz, foglalkozik az Európai Unióban, aki, amely egyébként segítséget küld oda. Tehát nagyon gyakran így vagyunk, eszköztelenek vagyunk. Tegnap például volt egy vitánk az anyasági szülési szabadságról, és hogy, a foglalkoztatási szakbizottságban. És igen, valamennyien amellett vagyunk, hogy a nőket ne diszkriminálják a munkaerőpiacon, azonban amikor ö, a, az anyaságra kerül a sor, akkor általában mindig a ö, vállalat érteke ö, kerül előtérbe. És például a tervezetünkből is kikerült az a mondat, hogy a ö, a vállalatnak kell bizonyítani, hogy miért küld el egy nőt akkor, hogyha az terhes. Tehát itt egy gyakorlati intézkedésekre lenne szükség. Úgy gondolom, hogy a nők a válsághelyzetben kérdése egy rendkívül fontos dolog, ugyanis fontos foglalkozni az elidő, előregedő társadalommal is. Az emberek elveszítik az állásukat, maradnak a munkaerőpiacon, és a jövőben majd támogatásra szorulnak. Milyen megoldásokat tudunk kínálni, és hogyan fog kinézni a munkaerőpiac és a társadalom 20 év múlva? Ezt most kell előkészítenünk, és fel kell készülnünk az adóstratégia is véleményem szerint rendkívül fontos az én hazámban, Hollandiában több éven át különféle adóstratégiák voltak, amelyek arra ösztönözték a nőket, hogy maradjanak otthon és neveljék a gyerekeket. Ezen változtatni kell, és meg kell néznünk azt, hogy ez a ténylegesen hogyan is működik. És végezetül, hát nagyon sok minden volt, de még egy utolsó, amit meg szeretnék említeni, az az, hogy több kutatásra van szükség az erőszakkal kapcsolatban, de minden egyéb aspektussal kapcsolatban is. Vannak országok, ahol az apák sokkal nagyobb mértékben részt vesznek a gyereknevelésben, mint más országokban. Mi ennek az oka, mik a változók? Ezeket meg kell ismernünk, és mutatókra van szükségünk. Például Hollandiában és a Lisszaboni kritériumokat teljesítette a női foglalkoztatás területén, de az már nem derül ki a statisztikából, hogy öt napot dolgoznak, vagy csak két órát hetente. Tehát a nő gazdasági függetlensége fontos, és ehhez tudni kell a pontos adatokat, és a definíciókat is pontosítani kell. Köszönöm szépen eh, ezt a vitát, és ezt fel fogjuk használni. Köszönöm szépen, Cornelissen asszony. Most pedig Belinda Pike asszonynak adom meg, aki többek között a férfi-nő egyenlőség kérdéseivel foglalkozik a bizottság, az Európai Bizottságban. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, és köszönöm, hogy meghívott bennünk, meghívtak bennünket is, hogy részt vegyünk a vitában, és meghallgathassuk a különböző véleményeket. Ez bennünket nagyon érdekel, és nagyon várjuk a szakbizottság jelentését, ami aztán majd plenárisra kerül. Csak néhány ö, dolgot talán fontos lenne elmondani. Már történt utalás a, a kisebb változásokra a bizottság struktúrájában. A női egyenlőségi kérdésekkel is mi foglalkozzunk. Ugyanakkor nagyon ö, jelentős a kontinuitás is, tehát a férfiak nők közötti egyenlőség és diszkrimináció elleni fellépéssel foglalkozunk és ugyanakkor a foglalkoztatási főigazgatóság is foglalkozik ezzel. A mi biztosunk lesz a a biztos az igazságügyi és egyéb kérdéseknek. Tehát nagyon szoros kapcsolatot tudunk majd tartani a szociálpolitika és a foglalkoztatási kérdésekkel kapcsolatban. Ez nagyon fontos minden politika tekintetében. De van egy előnyünk, úgy ugyanazon a főigazgatóságon vagyunk, és a szociális ügyek is oda tartanak, és természetesen a szociális alap. De most van egy olyan portf portfóliónk is, ami más közösségi politikákat is felvet, és nagyon fontos itt a kommunikációs tevékenysége az uniónak. Különösen a mm, a GL, GLS főigazgatóság vonatkozásában. A mi biztosunk foglalkozik a férfinő egyenlőségi kérdésekkel, és azon eszközökkel is, amelyek a nemek elleni erőszakot is kezelni tudják. Nyilván tudják, hogy a tanácsban kerülnek megvé- megvitatásra a következtetések még a spanyol elnökség ideje alatt, és valamikor március 8-án kerül majd elfogadásra. Tehát szorosan együtt működünk a GLS-es kollégákkal és nagyon nagy mértékben elkötelezettek vagyunk. Nagyon sok lehetőséget is látunk az új struktúrában, amennyiben a parlament majd kinevezi az új biztos, mert ez végül is az önök hatásköre és mások is említették. Először is nézzük a folyamatot, hogy az úti, ütemtervet hogyan alakítsuk. Természetesen Barroso elnöknek be kell jelenteni az új munkaprogramját, és mi nyilvánvalóan azon az alapon dolgozunk, hogy úgy gondoljuk, hogy majd lesz egy stratégia, vagy nevezzük, aminek akarjuk, de ez egy stratégia lesz. Múlt év márciusában Strasbourgban Barroso úr tartott egy, egy munkaebédet az alapjogokkal kapcsolatban, és ezeknek a különböző ütemterveknek a megvalósítása fontos, és fontos megnézni azt, hogy milyen fellépésekre, tevékenységekre lesz szükség a jövőben és különösen érdekes ez egy gazdasági válság idején, mert fontos azt megnézni, hogy mi változott azóta, hogy a stratégiát összeállítottuk. Úgy gondolom, hogy elkerülhetetlen, hogy a szegénység is bekerüljön az ütemtervbe, és ezzel a kérdéssel foglalkozzunk, de vannak más dolgok is, amivel foglalkozni kell. Mindenképpen hasznos megnézni, hogyha valami változott szociális vagy gazdasági téren az Unióban, akkor erről tudjunk. Nagy konzultációkat folytattunk, tavaly volt konferenciánk is, számos érdekelt féllel beszéltünk, és a véleményt az, egyenlő, az Esélyegyenlőségi Bizottság készíti elő olyan bizottság ez, amiben benne vannak a szociális partnerek, a e, civil társadalom, és gyakorlatilag az anyag már elfogadásra készen áll. Jelentéskészítőnek rendelkezésre bocsájtottuk, és ezzel próbáljuk segíteni a munkájukat. Hagy említsek meg még néhány dolgot. A női lobby e, kiosztotta az összefoglalóját a e, pekingi platformnak, és a svéd elnökség az elmúlt néhány hónap alatt nagyon átfogó jelentést készített a Peking plusz 15-ök fellépéséről. Ez nagyon fontos, mert ebben különböző egyéb adatok is megtalálhatók, tehát ajánlom ezt önöknek. Az a stratégia, amit be fogunk majd mutatni júliusban, tehát jó, hogyha májusban megkapjuk az önök jelentését. Nem akarunk sokáig húzni júliusban ezt, mert azt tudjuk, hogy a belga elnökség szeretne dolgozni és foglalkozni ezzel, amint kézbe vehetik. Tehát itt a specifikus fellépéseket, a mainstreaminget kívánjuk bevenni ide. Ez fontos az unión belül is, de az is fontos, hogy legyen ennek egy külső aspektusa is. Mindenképpen eh, konzisztens üzenetet kell közvetítenünk, amikor a világban másút található partnereinkkel tárgyalunk. Szerintem a stratégiának a kormányzati kérdésekkel is foglalkoznia kell, ki kormányoz, hogyan, milyen eszközökkel. És az intézményeknél pedig egy eh, nyomonkövetésre van szükség. A belga elnökség következtetéseket van le, kíván majd levonni a stratégiáról, és gondolom, remélhetőleg ez még átkerül a magyar elnökséghez is, és ott megerősítést kaphat az Európai Tanácsban a nemek közötti egyenlőség kérdése, mert önök és mi a bizottságban nem tudjuk ezeket a problémákat megoldani, tehát valamennyi struktúrát ki kell használnunk, és minden lehetséges eszközt. Ez azt is jelenti, hogy minden egyébre is oda kell figyelnünk, ami történik az Európai Unión belül. Ez alatt azt is értem, hogy létfontosságú, hogy más politikai stratégiákba is beépítsük a nemek egyenlősége vetületét. Itt van például az Unió 220-as stratégiája, és az elnökség hangsúlyozta, hogy a hat hónap alatt meg kell vizsgálni azt, hogy a nő, az egyenlőség hogyan hat a gazdasági növekedésre. És minden ö, tárgyalásunk folyamán is ezzel kell foglalkozni. A stokholmi akcióterv is ö, hamarosan terítékre kerül, de vannak egyéb területek is, különösen a romák ö, integrálása, befogadása területén, és természetesen a demográfiai kérdések is nagyon fontosak, amik biztos, hogy fel fognak majd vetődni az új program kapcsán. Még három felvetésem van a nehézség a stratégia megfogalmazásával az az, hogy stratégiának kell kinézni, de ugyanakkor benne legyen minden, amivel foglalkozni kell. Olyan stratégia kell legyen, ami az elkövetkezendő öt évre ad programot, és hogy hogyan fogjuk a kulcspolitikai területeken ezeket a megfontolásokat figyelembe venni. Szerintem két dolog van, ami az egyik a bérezésben mutatkozó különbség a nemek között, ez minden további egyenlőség, egyenlőtlenségnek is a forrása, és a kérdés az, hogy miért van különbség a bérezésben. Ez egyszerűnek tűnik, azt mondjuk, hogy jó, ezek a nagy kérdések, de természetesen ez sokkal komplexebbek, és hogy milyen ért intézkedéseket lehet hozni. De úgy gondolom, hogy ez a mi egyértelműen fontos. És azt is biztosítanunk kell továbbá, hogy az új stratégia tovább vigye azt, hogy a, az egyenlőség hogyan hat a férfiakra. Természetesen hangsúlyoztuk hogy az egyik probléma, amivel foglalkozni kell, hogy a férfiak különböző okok miatt nem vállalják a, a hivatás és a családi élet összeegyeztetését. Ez a férfiaknál ez a késztetés sokkal kisebb, mint a nők esetében. Tehát ezzel is foglalkozni kell. De miért vajon? Miért koncentrálnak a férfiak bizonyos szakmákra és nem másokra? Ez ugyanolyan, mint hogy a az igazgatóságokban legyen több nő, és az iskolaigazgatók között legyen több férfi. És a következő generációra is fontos, hogy a gyerekek is azt lássák, hogy az iskolában a tanítók között is ugyanúgy vannak férfiak, mint nők. Eh, Köszönöm szépen, Pike asszony. Nos, most meg fogok hallgatni a terem hangját. Kérdéseket tehetnek fel. Kérdéseket tegyenek fel, és ne nyilatkozatokat tegyenek. Tehát rövid kérdéseket várunk, és így meghallgathatjuk szakértőinket, akik válaszolnak. Garcia Pérez asszony, tessék! señora presidenta. Por supuesto, Köszönöm szépen, Köszönet vendégeinknek, akik részt vesznek a meghallgatáson. Bemutatták nekünk a valóságot. Folyamatos a vita a férfinői egyenlőségről. Ez a vita néha frusztráló számunkra, hiszen egyfajtában az a kérdés felül már, hogy melyek a handicapek, melyek a problémák, amelyekkel a nők találkoznak a nemek egyenlőségének kérdésében. De azt is nézzük meg, hogy mit értünk el, mik a vívmányaink. Az bátorít bennünket, hogy folytassuk az utat, amely a nemek egyenlőségéhez vezet. Nos, miről volt szó? Arról, hogy erőfeszítéseinket koncentrálni kell azon eszközökre, amelyek ellenőrzik az esélyegyenlőség megvalósulását. Más ellenőrzési mechanizmus is szükséges. Például a bérkülönbség felügyelete és kiküszöbölése itt támaszkodhatunk egyes tagállamok tapasztalatára, ami Belinda Pike asszony szavait illeti. Elmondta, hogy az egyenlőség terén milyen a munkamegosztás a bizottságnál. Nos, a panel tagjainak egy kérdést szeretnék feltenni. Itt az Európai Bizottságról van szó, de lehet bármilyen közhivatalról szólni. Egyetlen intézmény kell, amely koordinálja ezt a munkát, és felügyeli a, az egyenlőségi intézkedéseket, a, az eredményeket. Fontos horizontalitás és a transverszális megközelítés. A közhivatalnak oda kell figyelnie a megvalósulásra. Papanova asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. A kérdésem bizottság képviselőinek szól a demográfiai válságra vonatkozik. 2010-re Bulgáriában 65 százalék női és 35 százalék férfi nyugdíjas van. A tagállamok között 10 év a különbség a várható élettartamban nők és férfiak között. 2030-ra plusz 30 millió nyugdíjas lesz Európában. Ez azt jelenti, hogy a demográfiai válság nagyon komoly, nemi problémává válik, mint hallottuk, nőnek és öregnek lenni. Komoly hátrány Európában. Az Európa kérdés van a következő. A bizottság az úti tervet meg akarja -e változtatni, figyelembe véve a hozzáférést az egészségügyi ellátáshoz a nőknek, akik már amúgy is hátrányos helyzetben vannak. Fru Thomsen. Thomsen asszony, köszönöm szépen. Elnök asszony, és köszönöm szépen az előadóknak. Azt hiszem, nagyon fontos kérdéseket vetettek fel valami asszony beszélt a pénzügyi válságról, és aztán érdekes volt, amit mondott, hogy a nők nem tudják befolyásolni, mert a nők nem döntéshozók ezen a területen. A nők szerepét itt növelni. Ez nagyon érdekes. Szólt egy új dologról is, az emberi jogok kérdéséről a gender mainstreaminggel kapcsolatban. Nos, mi történik most Európában? 2002-ben az Európai Unió úgy döntött, hogy legyen egy irányelv a nemi kérdésekről, amely többek között kimondja, hogy minden tagállam állítson fel egy nemi egyenlőségi intézetet. Nos, mi történt? Az összes tagállam már nem létezik ilyen. Az Egyesült Királyságban hét másik intézettel egyesült, és egy emberi jogi intézet jött létre. A ö, egyenlőség kérdés, emberi jogi kérdés lesz. csak egy spanyolországi intézmény vállalja ezt fel? Ezt a kérdést. Nem tudom, hogy jó a nőknek, hogy általában emberi jogi kérdésnek ként kezelik a nők egyenlőségét. Fel lehet használni más területekről a tapasztalatot, de hogy járók asszony mondta, a roma asszonyok más elnyomást érzékelnek, mint a roma férfiak. Más a helyzet, hogyha férfi vagy nő az ember. Akkor is, hogyha egy kisebbséghez tartoznak. Jó lenne, hogyha erről szólna részletesebben. Köszönöm. Giovanna Damoin professzorhoz szólnék most. Nagyon érdekes, nagyon hasznos, hogy a legsebezhetőbb nőkkel dolgozunk a társadalomban. Mint korábban elhangzott, a nők idősödnek, egyre nagyobb csoportot alkotnak. nem tudom, hogy pontosan értettem-e, amit mondott az elvált egyedülálló nőkről azt mondta, hogy ú, ha új élettársat találnak, akkor visszatérnek a normál kerékvágásba. Szerintem sok egyedülálló nőnek az az előnye, hogy tudnak koncentrálni a gyerekre, a karrierre, és tarthassák meg ezt a normalitást élettárs nélkül. Köszönöm. Tack fru Thomsen. Då går ordet till fru Köszönöm. Köszönöm, Tomszán asszony, Matéra asszony, és aztán Marcelo Prossi professzor. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is hagyd mondjak köszönetet a szakértőknek, akik itt vannak velünk ma. És különösen azért szeretnék nekik köszönetet mondani, hogy beszámoltak nekünk arról, hogy minden nap szembesülünk az esélyegyenlőtlenségekkel a társadalomban, és ma új dolgokat is hallottunk, és nagyon jelentős lesz ez a jövőben. Lenne két kérdésem. Először is köszönetet szeretnék mondani Damolin professzorasszonynak, és nagyon érdekesnek tartom a családbékítési tapasztalatait. Szeretném pontosan tudni, hogy milyen kutatási stratégiákat kellene alkalmaznunk a jövőben ez irányban. Wolby professzorasszony, szeretném megkérdezni, ön mit gondol arról, hogy lenne egy külön nőjogi alapkarta? Köszönöm szépen, mondja az elnök. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy mindenkinek szeretnénk szót adni, ezért mindenkinek egy perces felszólási ide van. Kérem, kérdéseket tegyenek fel. Marcella Crossi, professzor asszony a szó. Grazie, Presidente. Eh, volevo soltanto sottolineare... Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretném hangsúlyozni azt a tényt, hogy valóban szükség van arra, hogy ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk, különösen a diszkriminációval. Én azonban úgy érzem, hogy fel kellene mérnünk, hogy a gyakorlatban mi történik. Nem csak arról van szó, hogy adhok indikátorokat definiáljunk meg szükségünk van arra is, hogy felmérjük, hogy már mit tettünk eddig, még akkor is, hogyha úgy tűnik gyakorlati eredménye nem túl jelentős volt. Az indikátorokat is figyelembe kell vennünk, és az adatokat is. Úgy tűnik, hogy a statisztikák nem sokat árulnak el jelenleg a legtöbb európai állampolgár számára nagyon nehéz is hozzáférni ezekhez az adatokhoz. Ez különösen akkor igaz, amikor a különböző családtípusokat hasonlítjuk össze, és az, hogy ez milyen hatással jár a nők életére. Köszönöm szépen! Akkor most a néppárt részéről, mondja az elnök. Köszönöm szépen, elnök asszony, itt vagyok. Szeretném elmondani, hogy az Európai Női Lobby munkájához hozzájárulunk, és szeretnék rámutatni három területre, amelyre a jelentésük nem terjed ki teljes mértékben, és szeretnék egy kérdést feltenni ez ügyben. Az egyik az egészségügy, különösen a szexuális és reproduktív egészség. Hallottuk, hogy ez nagyon fontos a nők élete szempontjából, és a társadalomban betöltött szerepük szempontjából. Ezen kívül a nők elleni erőszakot illetően. Ha arról beszélünk, hogy itt az oktatás fontos-e, mint lányok, mint fiúk oktatása ez ügyben, mint az emberi jogi aspektus oktatása. Ezen kívül az emberi jogokat illetően a nőknek gyakran kétszer-háromszor rosszabb a helyzete emberi jogi problémás területeken, mint a férfiaknak. Köszönöm, mondja az elnök. Luisa Antolini, adom meg a szót. Köszönöm. Jó reggelt mindenkinek. Az nevem Luisa Antolini, és szeretnék egy kérdést feltenni az új stratégiát illetően, amely a külpolitikában is esélyegyelőséget szeretne teremteni. Hallottuk, hogy itt már előre haladások történtek, sőt Belinda Pike is utalt rá. Ez mindenkit nagyon foglalkoztat, mert legtöbben úgy látják, hogy ez egy gyengén reprezentált terület. A korábbi stratégiában mindenképpen így volt. A nők gyakran nem tudnak erőteljesen fellépni, mert nem erősek a szervezeteik. Így aztán nagyon fontos, hogy az Európai Unió szerepet játszon abban, hogy az esélyegyenlőséget nemzetközi szinten is támogassa ebben a globalizált világban. Nem zárkozhatunk be Európába, más országokban is harcolnunk kell az esélyegyenlőségért. Nagyon fontos, hogy az uniós politikák ezt is megcélozzák, ne csak az Európai Uniós politikákkal foglalkozzanak. Arra szerettem volna rámutatni, hogy nagyon fontos, hogy ez az új intézkedési terv tartalmazon egy fejezetet ez ügyben, ami erősebb legyen, mint az előző stratégiája. Köszönöm, most pedig Ana González az Európai Női Jogi Fórumtól. Köszönöm szépen, elnök asszony. Giovanna Damolin asszonynak szól a kérdésem. A következő. Ön egyetérte helyesnek tartaná-e, hogyha azt is figyelembe vesznénk, hogy hogyan birkozunk meg azoknak az idős nőknek a helyzetével, milyen segítséget kaphatnak, akik nem engedhetik meg maguknak, hogy egy időseket ellátó otthonba költözzenek. Otthon milyen ellátást kaphatnának az otthonukban ezen kívül. Általában az idősek ellátását illetően hogyan gondoskodjunk róluk, hiszen az idősek többsége nő, és vannak olyan nők, akiknek időszakosan otthon kell maradniuk, a munkapiacon nem tudnak aktívan részt venni, mert idősebb rokonokról kell mm, gondoskodniuk. Őket hogyan kívánják segíteni ezen kívül? Ön mit gondol hogy arról, hogyha személyes okoknál fogva egy nő vagy férfi úgy dönt, hogy otthon marad és nem áll munkába. Köszönöm. Elnök. Köszönöm szépen mindenkinek. A második megbeszélés sorozat után megint lehetség nyílik, lehetőség nyílik arra, hogy kérdéseket tegyenek fel. Most pedig rátérünk a válaszokra. Nagyon kevés az időnk, ezért aztán korlátoznom kell a válaszadási időt. Három perc előadónként és Pike asszonyon külön kapott kérdéseket. Wolby asszonyon ilyen szó. Több kérdést is intéztek hozzám az emberi jogokról, az alapvet, alapjogi kartáról a nőkre vonatkozóan. Ez is volt egy ajánlás, hogy ezt fejlesszük tovább. A ö, szaporodási, szexuális jogok és a az emberi jogokkal kapcsolatban általában. Nagyon e, erős nemzetközi folyamat van, de nem intézményesített e, az Európai e, Unió intézményeiben, mind az azonos bánásmód. Tehát szerintem ez nagyon fontos a nőiek elleni erőszakkal kapcsolatos területen, és potenciálisan a szexuális reprodukációs jog is ide tartozik. Nemzetközi platformot figyelembe véve szerintem itt az ideje, hogy az Unió ösztönözze az ENSZ-et szemben az USA-val, hogy fogadják el valami rendelkezéseket a reproduktív jogokról. Tehát, hogy a nők döntesenek az abortusz kérdésében. Az Obama megnyitotta ezt a vitát, de az ENSZ még úgy látszik, hogy még mindig nem látja kellően, hogy az Egyesült Államok is változtatna a pozícióján, ezért itt az ideje, hogy az Egyesült, hogy az Unió ezen a területen is törekedjen el tovább lépni. Az unió illetve szerintem erősebbek az intézményeink az emberi jogi területen, és fontos, hogy ezeket egyrészt tartsuk meg, és építsük tovább a régieket. Ami az intézményekkel való kapcsolatot illeti, ez nagyon ö, sürgető. Abban igazuk van, hogy a legtöbb helyen, ahol azt látjuk, hogy összeolvasztják az egyenlősségi intézményt, akkor ott általában mindig egy kicsit a, ennek a női vetülete gyengül. Ez nagyon sajnálatos. E, lehetett volna megtartani a női résznek a központi helyzetét, anélkül, hogy ezt külön kellett volna e, identifikálni. De általában ez nem így történik. Megtörténhetne, lehetne fordítva, de nem ez történik. Tehát azt láthatjuk, hogy mit veszítettünk, és visszatehetjük a napi rendre. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy tudjuk, hogy hogyan lehet ezeket összevonni. Mielőtt az intézményi szintű összeolvadás megtörténne, a régi nőjegyelőségi intézmények tudnak foglalkozni ezzel, a fogyatékosság, az időskorúság és egyéb dolgokkal. De új gépezetünk van, ahhoz, hogy ez működjön, Ismételten a hasz, hangsúlyozni kell, a, hogy hol helyezkedjenek el ezek az intézményeken belül. Köszönöm szépen, mondja az elnök, Damolin professzor. Köszönöm szépen a különböző hozzászólásokat, amelyek a demográfiai kérdésekhez kapcsolódnak. A nők problémája olyan problémája, amelyet sokan felvetettek. Szerintem az egyik legnagyobb kockázat a jövőben az éppen az az, hogy nem kapnak kellő figyelmet. A az egyik utolsó kérdés is erre vonatkozott. Például, például a kórházi ellátás helyett a lakáson történő ellátása szakképzett egészségügyi személyzet segítségével ez egy olyan dolog, ami szerintem az elkövetkezendő években fontos lesz. Másik dolog az egyedül élő vagy külön élő nők, e, Hát ugye ez lehet, ez nem jelenti azt, hogy minden áron el kell, meg kell próbálnia a magának egy férfi társat. Van egy olyan fázis, amikor az egyedül álló nők, az elvált nők egyszerűen nem kapják meg azt a támogatást, amit a volt férnek nyújtania kellene. És ez egy átmeneti időszak, viszont nagyon veszélyes a nő számára, mert ott van társ nélkül, fér nélkül, és nagyon sokszor ez az, amikor nem kapja meg a tartási díjat. Erre nagyon konkrét példák vannak. Ez egy olyan átmeneti időszak, ami az elszigetelődéshez vezethet. Nő visszatér esetleg a munkába, de valamikor nem tudja megoldani a helyzetet, mert hiányzik a második fele, ö, és gazdasági szempontból is nehéz helyzetbe kerül. Aztán ö, az, az ingyenes jogsegély nyújtatása a nők számára, ez is fontos, mert sok esetben csak jogi úton tudja érvényesíteni a tartási díjra való jogát, vagy a munkahelyen a munkához való jogát is. Végezetül az a kérdés, amit Matera asszony vetett fel, az új vizsgálati módszeretek, mit, módszerek mit tettünk mi? Meghallgattuk több alkalommal, hogy hiányoznak a megfelelő statisztikák, amelyek ahhoz kellenének, hogy adatokat lehessen összegyűjteni, és hiányoznak a különböző mutatók olyan mutatókra lenne szükségek, amelyek homogének, amelyek az egész Európai Unió területére azonos módon kerülnének kialakításra és használatra. Az elképzelés az az, hogy terepen kellene vizsgálni a helyzetet, hogy ne távolíts el a nőket a, a politika, hanem meg kéne nézni a különböző funkciókat, és szociológiai felméréseket kellene végezni a terepen, közvetlenül a nők bevonásával megnézni, hogy mire van szükségük, és innentől eh, kiindulni és megfogalmazni a eh, különböző politikákat. Köszönöm szépen, Marisa Soletto asszony tíz perc alatt sem sikerült mindent elmondanom, akkor három perc alatt hogyan sikerülne, de köszönöm a kérdéseket, három alapvető kérdésre fogok koncentrálni, ami a nemzetközi kapcsolatokat illeti. Azt hiszem sürgős az, hogy a fejlett országok női és szervezetei tudatában legyenek a felelősségüknek a női jogokkal kapcsolatban a női jogokat, mint prioritást a nemzetközi együttműködésbe be kell építeni. Érdekes, hogy az Európai Unió líder szerepet kellene játszon a tanács 13-25-ös határozatának megvalósítása terén. Egyes tagállamok már jól elmozdultak ebbe az irányba, de közös akcióra van szükség kollektív akcióra. A műzesi egyenlőség intézményesítése különböző szinteken kell megtörténjék, és koordinációra van szükség, és megfelelő költségvetésre. Az integráció azt feltételezi, hogy kell legyenek felelősekkel, aki foglalkozik az integrációval, hogy az általános politikákba kerüljön bele ez a prioritás. Különben nem fogunk jó eredményt elérni. Tudjuk, hogy elveszítjük azt a lendületet, amelyet egyes politikákban sikerült elérni. Már is látható ez, ami az emberi jogokat illeti, a jogokat, a diverzitást. Szeretném elmondani, hogy az én szempontomból már pedig több antiszkriminatív szervezete dolgoztam országomban. Az a benyomásom, hogy a horizontalitás nem mindig könnyen alkalmazható megközelítés. Nehéz mindenkit meggyőzni arról, hogy horizontális, transzperzális kérdés a nemek egyenlősége. a nőket egy diszkrimináció ellenes szabályrendszer védi. Ezek a szervezetek úgy fogal, foglalkoznak a diszkriminációval, mint hogyha a nők nem lennének a diszkriminációk tárgyai. A nők gyakran egy beteg öreg családtagról gondoskodnak. Meg kellene osztani itt a feladatokat. A férfiak is vegyenek részt az idős gondozásban. Köszönöm, Pálykasszony, önnek is néhány kérdést feltettek. Yes, let, let, I'll... Csak gyorsan reagálnék. A jelenlegi demográfiai helyzet meghatározza a stratégiát. Ez, azt, ez világos kell legyen az új stratégiában, és abban, amit a nyugdíjakkal teszünk, illetve a demográfiai trendekre való válasz megköveteli, hogy a nemi különbségeket figyelembe, figyelembe vegyük összehasonlítható adatokra van szükség sok területen. De nem becsüljük alá az, ami már létezik. Azt fel kell használni. Nekünk a bizottságnál sikerült adatokat felhasználni a bizottság karácsony előtt elfogadott egy dokumentumot a nemek egyenlőségéről, és ennek egy nagyon fontos melléklete van, ezt megküldtük önöknek. Például a szegénység veszélyéről szól. Ott világos, hogy Szlovénia, Bulgária, de inkább Lettország, Észtország, Romániában a 65 feletti nők sokkal inkább kivannak téve a szegénység veszélyének, mint a férfiak. A férfiak szerepét illeti egy közvéleménykutatást végeztünk, nem sokára megjelenik az eredménye, és ott kiderül, volt egy ilyen kérdés, hogyha nő többet keres, akkor a férfi maradjon otthon és gondoskodik a gyerekekről? Ez volt a kérdés. Nos, a nők nagyon nagy százaléka úgy gondolja, hogy nem, a férfi menjen dolgozni, és ki legyen felelős a gyermekgondozásért. A nők meglepet, meglepően magas százaléka úgy válaszolt, hogy a nő bonyolult probléma ez. Még akkor is, hogyha magasabban nőnek a fizetése, akkor is ez a hozzáállás. A férfiaknak szövetségeseknek kell lenniük ebben a harcban. Nos, nagyon gyorsan a szabályok alkalmazásáról először is át kell ültetni. De hogyan használják. Hiába van jog, hogyha ezt nem gyakorolják, és ezért szükségesek az NGO-k. Azt hiszem, hogy a következő években sikerül ezen többet dolgozni, hogy az állampolgárok nagyobb aránya tudja az, hogy mi a joga. Ne felejtsük el, hogy az EU törvénykezésének jelentős része a nemek egyenlőségéről szól. Most az alapjogok kártája is van, ez része az új szerződésnek. Az alkalmazás a kérdés. Vannak területek, ahol ö, szükséges új szabály, akkor ezt vizsgáljuk meg. De ami létezik, azt alkalmazzuk. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm minden szakértőnek, aki hozzájárult ehhez a nagyon érdekes vitához. Gazdagodtak a tapasztalataink. Köszönöm még egyszer. Då fortsätter vi vårt seminarium och eh, jag, innan jag välkomnar... Folytatjuk akkor a szemináriumot, és ö, mielőtt bemutatnám a panelt, szeretnék elmondani egy mást először is. A panel több tagja nagyon gyorsan beszélt, ezért a tolmácsok nehezen követték őket. Ezért kérem gondoljanak erre, ne beszéljenek túl gyorsan. Valamint szeretném elmondani, hogy egyes ö, nyelveken ö, csak ö, himnemben lehet mondani azt, hogy igazgató például. Én ö, megpróbáltam semleges nyelvet használni. Tudom, hogy nyelvenként ez eltérő, elnézést kérek, nem minden nyelven lehetséges ez így. Nos, most akkor lássuk a második vita fórumot, egy hatékony uniós stratégia intézkedése és eszközei címmel. Először is üdvözlöm Mirja Vassziliadó asszonyt, Európai Nőjogi Lobby főtitkára. Üdvözlöm Vassziliadó asszony. Tíz percet kap. Tessék, Vassziliadó asszony. Good morning, everyone. Uh, thank you. Jó reggelt mindenkinek. Köszönöm szépen mindenkinek, köszönöm a Női Jogi Bizottságnak, hogy meghívták az Európai Női Jogi Lobbit már sok éve működünk együtt ezzel a szakbizottsággal. Nagyon köszönjük az állnak asszonynak, hogy meghívott minket ide. Minden politikai pártból érkeztek ide résztvevők, nekik is szeretnénk köszönetet mondani, különösen a legutóbbi kampányunkban való részvételüket, ami a nők döntéshozatali folyamatokban való részvételéért folyt. Már említették, hogy persze nehéz idők állnak előttünk. Különösen most a pekingi 15 éves évfordulóval, a Lisszaboni szerződés életbe lép, gazdasági válság van. Az alapvető jogok biztosának egyik felelősség az esélyegyenlőség biztosítása is. Ez mit jelent számunkra? Ez egy dia arról, hogy tulajdonképpen ki vagyunk mi. Szeretnék beszélni a jelenlegi úti terv fontos pontjairól, a kihívásokról és az ajánlásokról. Szeretném elmondani, hogy mi vagyunk az nőjogi szervezetek legnagyobb átfogó szervezet az EU-ban, minden tagállamon van központunk, és politikai munkát folytatunk uniós szinten. Ami az úti tervet illeti, Én a bizottságnak beadott úti tervvel kapcsolatos dokumentumunkról fogok beszélni, és minden aspektussal, amelyek a bizottságot foglalkoztató kérdéseket érintik. Valamint a bizottságnak van egy tanácsadó bizottsága, amely esélyegyenlőséggel foglalkozik, de ott a tagállamok szólhatnak bele. Ami az úti tervet illeti, erről nem szeretnék sokat beszélni. Elmondom, hogy mit adtunk be a bizottsághoz. Ez inkább egy belső összehangolási mechanizmus a bizottság számára, mint egy kötelező érvényű politikai dokumentum, és főleg önkéntes hozzájárulást vár el a bizottsági szolgálatoktól. Ennek véget kell vetni. Nekünk olyan stratégiai intézkedési tervre van szükség, amely konkrét elkötelezettségeket, intézkedéseket és felelősségre von hatási záradékot is tartalmaz. A jelenlegi úti tervnek a pozitívuma természetesen azért a nemi esélyegyenlőség politikákba való bevonása az élet minden területén, bár egyes területeken jobban állunk, mint másokon. Nem csak a társadalmat veszi figyelembe, hanem a nők ellen erőszakot, döntéshozatalt, oktatást, fejlesztést és együttműködést, de erre még visszatérek. Az első kihívás a gazdasági és pénzügyi válság. Jelenleg van egy rendszerünk, de ez kudarcot vallott. Így aztán most kitűnő lehetőségünk nyílt arra, hogy változtassunk valamint, egy új modellt valósítsunk meg, új irányba mutassunk. Fontos hangsúlyozni, hogy a nő specifikus témák erőforrásait nem szabad csökkentenünk, pedig ennek már tanúi vagyunk. Ezen kívül hatástanulmányokat kell végeznünk, pedig jelenleg ez nem folyik. Az, hogy az állami költségvetésből, különösen a gyermekgondozásra kevesebb pénz jut, ennek a hatásait, negatív hatásait ki kell ellensúlyoznunk. Már kibocsátottunk egy nyilatkozatot és egy ajánlást a gazdasági válságot illetően. Az Oxfammal együtt, együttműködve mérjük föl most a válság hatását a nőkre. Még nem sok konkrét eredményünk van. Ez gyakorlatilag a láthatatlan válság, ez az, amiről nem beszélünk. Walby professzor már említette. Az egyenlőség magában nézve is cél. Sokan azt mondták, hogy azért kell egyenlőség, mert ezzel elősegíti a gazdasági növekedés, stb. stb. Nem. Az egyenlőség önmagában is cél. Erre ne feledkezzünk meg, amikor erről a stratégiai tervről beszélünk. Össze kell hangolnunk az EU-s és a nemzeti szinteket. Sokan mondták képviselők közül, hogy az esélyegyenlősége kérdése a férfiakat és a nőket, illetve ne veszten el a mindenki legyen egyenlő nagyobb témájában. Ugyan ez vonatkozik a bizottság jelenleg diszkrimináció elleni javaslatára. Ezt támogatjuk ugyan, de felhívnánk a figyelmet, hogy először is nagyon nagy hiányosságok vannak a jogalkotásban, ezzel foglalkozni kell. Ezen kívül, hogyha nem sikerül megvalósítanunk a nemekes egyenlőségét a diszkrimináció elleni harcban, akkor nem értünk el semmit. Aztán nők a női jogok biztosításában. Nagyon jó, hogy a spanyol elnökség ezzel foglalkozik, a nők elleni erőszak elleni harc, és ehhez jogalap teremtése. A nők szexuális és reproduktív jogainak védelme. Walby asszony foglalkozik ezzel, ENSZ szinten. A belső és a külső politikák összehangolása. Itt a szexuális felvilág, öngosítás, az anyasági segély, a terhesek segélyezése és az abortusz legalizálása, ha szükséges. Ezek itt mind ide tartoznak. Aztán a stratégiai intézkedési terv. Proaktívnak kell lennünk. Itt nem csak a diszkriminációról van szó, ha minden diszkrimináció ellen törvényt betartunk, még akkor is lehet, hogy a nőket megkülönböztették. Nem elég erre koncentrálni, bár jó kezdet. Pénzügy és emberi erőforrásokat illetően működőképes struktúrákra van szükségünk, illetve egy koordináló testületre. Ez azt jelenti, hogy szakértőkkel kell dolgoznunk, erőforrásokra van szükségünk, és látható, állandó embereknek kell lenniük. Gyakran gyorsan változnak, hogy most egy kicsit maradsz, aztán majd még pontosan, hogy ezért is van az, hogy nem működik ez a politika. Nyilván erős, konkrét lépésekre van szükségünk, és mi azt mondjuk, hogy az úti terv hat területére kell alapozni a munkánkat. A konzultációs dokumentumban ezt majd önök is megkapják. De erősebben kell koncentrálnunk a nők elleni erőszakra, kötelező érvényűvé kell tennünk, a jogi alapot ki kell hangsúlyoznunk, az immigráció, integráció és menedék jog kérdésével kell foglalkoznunk. Ez egyre erősödik az elmúlt 6-7 évben. És a szegénységről és a szociális kirekesztésről is szót kell ejtenünk, valamint az egészségről. Rendben, megpróbálom befejezni gyorsabban. Ezen kívül szeretnénk hangsúlyozni, hogy a, a kettős megközelítés, konkrét tervek és az elvek betartása, ennek folytatódnia kell pedig jelenleg ez történik, ezt le kell állítanunk, ezt a folyamatot. Hogy is fejezhetném be ilyen rövid időn belül. Egyetértünk azon abban, hogy a bérezések közti különbséget meg kell szüntetnünk, illetve a korosztályok szerinti megközelítést, valamint hát kicsit át kell rendeznem a dokumentumaimat. Tehát teljes mértékben meg kell valósítanunk a gyakorlatban a jelenleg létező jogi kereteket. Ez nem így van jelenleg. Létezik a, bej, a pekingi döntés, és a SIDO, de hiába létezik, hiszen nem hajtják végre a tagállamok. Tehát felhívnak a tagállamokat, hogy ideje valamit tenni. És a 2020-as stratégiába is bele kell vennünk az esélyegyenlőség biztosítását. Ezzel szeretném lezárni, bár lenne még mondani valóm. Köszönöm szépen!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 Sajnálom, de való igaz, hogy viszonylag kevés idő áll rendelkezésre, hogy egy ilyen fontos témáról vitatkozzunk. Most pedig odaette Filip, Filipe asszonynak adom meg a szót, aki a ö, férfiak és nők közötti egyenlőséggel foglalkozó bizottság koordinátora a Portugál Munkavállalók Általános Szövetsége Nemzeti Szakszervezetének. Nagyon nagy öröm számomra, hogy itt lehetek önökkel, és szeretné, és megoszthatom a hazám helyzetét önökkel, és a jövőről is beszélhetünk. Nagyon szívesen elmagyaráznám, hogy mi a helyzet Portugáliában. Portugáliában is vannak dolgozók, nők, akik küzdenek a jogukért, és az alkotmány biztosítja nekik az egyenlőséget és a jogokat. Van olyan lehetőségeik is, vannak szociális jogaik is. Ugyanakkor ez a helyzet az elmúlt időszakban nagyon vissza, megint romlott, és a nemzeti szabályozások is történtek, és ez tovább súlyosbítja a gazdasági helyzet, a méghozzá a társadalom legsebezhetőbb rétegeinél. A Portugáliában a nők képezik a munkanélkülieknek a látható rétegét, és a, akiknek van munkájuk, azok is a lehető legrosszabb munkákat végzik, és ö, szociális szempontból, illetve az egyéb ellátások szempontjából is rosszabbul állnak és nagyon nagy rájuk a nyomás gyakorodik rájuk, mert a vállalatok olyan gyakorlatot alkalmaznak, amelyvel nagyon nehéz a szakmai életet és a családi életet összeegyeztetni a nők számára. A nők 47%-át teszik ki az aktív lakosságnak Portugáliában, legtöbben a szolgáltatásokban dolgoznak. Általában magasabb az iskola végzettségük, mint a férfiaknak, mégis 2009-ban 10,6% volt a női munkanélküliség és 9,1% a férfiak munkanélküli rátája. Ha megnézzük a bizonytalan munkahelyeket, akkor 55 százalék ezeknek nők töltik be. Hogyha megnézzük a a 25 és 45 év közötti nőket, és hogy hánynak van általános szerződés, akkor nagyon alacsony ez. Az, az általában 19%-kal alacsonyabb a bérezésük, mint a férfiaké. 12,1%-a a női munkavállalók a minimumbéren vannak, 475 eurót keresnek. A férfiaknál ez az arány magasabb. A bérdiskrimináció ugyancsak negatívan jelenik meg, mert a a bér alapján járó juttatásokból is ennek következtében kevesebbet kapnak, mint a férfiak. Ugyanez vonatkozik a táppénzre, a nyugdíjra. 2009-ben a nőknek a e, nyugdíja e, nagyjából 60%-a volt a férfiak nyugdíjának, ez 101 e, nehány euró. Leginkább a nőket sújtja a gazdasági válság Azért is, mert a vállalatok nagyon erős tárgyaló pozícióban vannak, és átszervezik a munkát, intenzív munkavégzést követelnek, és természetesen ez egészségügyi problémákat eredményez, és így nagyon nehéz a családi életet mellé szervezni. A legtöbb nőnek különböző foglalkozási ártalmai vannak a nagyon intenzív munkatempó következtében, és azért is, mert feleslegessé válnak, amikor a vállalat kollektív leépítésről dönt. Még akkor is, hogyha alacsonyabban fizetett munkahelyeket töltenek be, nagyon nehéz új munkahelyet találni. A vállalatok megpróbálják a napi 12 órát, heti 60 órát e-, előírni, ez tönkreteszi a családi életet és így mindenkinek nagyon nehéz a családi élete, de a nőknek különösen. Ráadásul nincsen megfelelő infrastruktúra, tehát vannak olyan nők, hogy a 16 órát dolgoznak hetente otthon, fizetés nélkül a háztartási munkákat végzik. Tehát e, tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy mostanában visszalépés történik -e ezekben a kérdésekben. A nagy kérdés, hogy hogyan lehet ezen változtatni. Hogyan tudjuk az egész társadalmat bevonni, férfiakat, nőket egyaránt, hogy azonos módon dolgozzanak, és hogy lehet ezt a szolidaritást megteremteni, hogyan lehet rákényszeríteni a munkaadót, hogy az anyaságnak, apaságnak a szociális értéket is ismerje el, és hogy az emberek élvezhessék, hogyha gyerekük van és hogyan lehet elérni azt, hogy a nőket is rendesen megfizessék, illetve elismerjék a képességeiket, a végzettségüket. Szakszervezetisként és koordinátorként a bizottságban a megtanultam, hogy nagyon keményen kell fellépnünk, hogy a diszkriminációt lekö, leküzdjük, és az ilyen szemináriumokon is részt kell venni, hogy jobban megismerjük a nők jogait, illetve meg kell magyarázni a nőknek, hogy milyen jogaik vannak, sőt a férfiaknak is meg kell magyarázni ez az, ami segíthet például a kollektív szerződések tárgyalásakor, hogy miért ragaszkodunk az azonos bérezéshez, és ennek bele kell kerülnie a kollektív szerződésbe. Ehhez az Európai Szociális Alap, az Equal Program segíthet az is fontos, hogy a, az ILO 100-as konvencióját megfelelően alkalmazzák. Ez egy nagyon hasznos eszköz, amikor tárgyalásokra kerül sor a kollektív, kollektív szerződések kapcsán. Ez kizárja a diszkriminációt. De az ilyen típusú munka, amit az ILO, a Nemzetközi Munkahogyi Hivatal végez, mindenképpen nagyon jó támogatást nyújt de megnézve a helyzetet, és a parlamentnek különösen fontos szerepe van ezen a területen, az Európai Parlamentnek segítenek kell az új megfelelő politika ki- megtalálásában, kialakításában. Férfiak és nőknek ez a harmonizálás kontextusban ad azonos esélyeket a jelenlegi költségvetéseket is meg kell emelni azért, hogy továbbiakban is finanszírozhassuk az egyenlőségi programokat, és konszolidálni kell a már eddig elért eredményeket. De új projektekre is szükség van. Fontos, hogy a tagállamoknál a végrehajtás megtörténjen, illetve minőségi jogszabályok legyenek, és biztosítsák a családi élet és a szakmai élet összeegyeztethetőségét. És fontos a munkaidőknek is a maximálása, oly módon, hogy a munka ne legyen káros az egészségre. Ezt el kell magyarázni, és ezt el ismerté kell tenni, különösen azok számára, akiket anyasági, apasági szabadságra kívánnak menni. Ez az, ami segíthet a férfi-női egyenlőségben. A világ férfiakból, nőkből áll, és ezért ez mindenkit érint. Ha úgy gondoljuk, hogy egyenlőknek kell lennünk, akkor ennek minden napi életünkben is meg kell jelennie. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót a Karajnovanova asszonynak, a Nemzeti Társadalombiztosítási Intézet igazgató helyettesének. Szeretnék emlékeztetni rá, hogy ne beszéljen túl gyorsan, hogy a tolmácsok tudják követni. Köszönöm, elnök asszony, nagy öröm, megtiszteltetés számomra, hogy önöknek szólhatok a nemek egyenlőségének kérdéséről. Köszönöm asszonynak a meghívást az Európai Bizottság idén különösen koncentrál a nemek egyenlőségére. Akkor, akkor röviden szólni és csak a fő vonalakról beszámolni a stratégiáról Bulgáriában, és arról, hogy hogyan próbálunk javítani a helyzetem, és utána feltehetik azokat a kérdéseket, amelyek tényleg érdekik önöket. Nos, mi a jelenlegi állapot? A jogi keret, mint látható a kivetítőn, Nos, látható, hogy a nemzeti stratégia mire épül. A, az alkotmány a diszkrimináció mentességet, egyenlőséget külön kiemeli, de ez szerepel a munkaügyi törvénykönyvben, és még a büntető törvénykönyvben is azokon kívül, amik itt olvashatok, tehát mindenféle diszkrimináció tiltva van. A ö, nem alapon történő ö, diszkrimináció ö, tilalma ö, meghatározza ö, a teljes rendszert. A nemzeti jogszabályokat a nemzetköziekhez kellett igazítani, az Amsterdami szerződéshez, a Nidzai szerződéshez, az európai úti tervhez, illetve a társadalom biztosítás és társadalmi inklúzió koordinációjának nyitott metódusa. Nos, ez az általános keret, amelyen belül ö, Bulgária a saját nemek egyenlőségi programját ö, kidolgozta. Egyetemes ö, és ö, kötelező a társadalombiztosítás. Ö, annak ellenére, hogy milyen kötelezettségei vannak, nemzetközi kötelezettségei Bulgáriának, még eh, vannak eh, olyan jogszabályi részek, amelyek nem eléggé garantálják a nemek egyenlőségét az élet minden területén. Ezért szükséges számunkra Bulgáriában kifejleszteni egy nemek egyenlősége stratégiát. Látszik ennek a fő vonala emberi jogok tiszteletben tartása, egyenlő jogok, egyenlő részvétel, egyenlő hozzáférés az erőforrásokhoz a nők és férfiak számára, a döntéshozatalban való egyensúlyozott részvétel, partnerség, monitoring és ellenőrzés. Mr. Kemal a lyukot is. Éppen ez utóbbi tevékenység kapcsán örömmel köszönhettem a hallgatóságban a önök egyenlőségéről körű vita nyílt, amelynek alapján a nevek közötti megkülönböztetést. A gazdasági területre térnék rá Lisszaboni célokra, a bérek közti különbség megszüntetésére, a vállalkozási szabadságra, illetve a vállalkozásoknál az egyenlő esélyekre, illetve a szegénység elleni küzdelemre a család és a munka összeegyeztetésére, rugalmas munkaidő, a gyermek gondozás, illetve a felnőttek idősek gondozásának a kiterjesztése, a nemi alapon történő erőszak és az ember kereskedelem megszüntetése, illetve a nemek egyenlősége a biztosítási rendszerben. Sok előítélet gyökerezik a médiában, az oktatásban, a nemek egyenlőtlenségén, legalábbis ezen a felfogáson A választó törvényt, választási törvényt is meg kellene változtatni ahhoz, hogy kvótát biztosítsanak a női jelölteknek. Ezen a képen látható egy elemzés arról, hogy milyen a férfi-nő arány az 2009-es választáson 33% nő szerepelt az EP listán, és 61% férfi. Utána pedig a választási eredménye látható. Annak ellenére, hogy egyenlőtlenség volt a szavazólistákon, majdnem, hogy egyenlőség volt a GERB, a kormányzó párt ért el a legjobb eredményt ebből a szempontból. valamint a konzervatív koalíció. Egyes pártok, a szolista élére rakták a nőket. Ez egy alapvető tesz számomra arról, hogy mennyire demokratikus a társadalom. Ugyanis a választások, a választásoknak a kezelése a legbeszédesebb jel arról, hogy egy párt milyen politikai értékeket képvisel. Biztos, biztos vagyok benne, hogy a nők a parlamentben elő fogják eh, segíteni a nemek egyenlőségét eh, az európai jogszabályokon keresztül. Nem sokára az európai eh, nemet egyenlőséges stratégiát ki kell dolgozni. Ezért szeretnék néhány elemről szólni, amely fontos országom, és gondolom minden EU-s tagország számára. Globális nemzeti mechanizmus létrehozása, amely biztosítja a férfiak és nők egyenlő esélyeit, a pekingi akcióplatform alapján, amelyet elfogadtak a negyedik világ, női világkonferencián 90-ben Pekingben, illetve vannak pénzügyi garanciák a Nemzeti Esélyegyenlőségi Tanács munkájára. Hogy a nemzeti ö, jogszabályok a nemzeti társadalom ö, biztosítás ö, be kell vezessék európai szinten a szülői szabadság fogalmát. Az én tagállamomban ez már tény. A ö, bolgár törvény értelmében a, ö, az apák is ö, kivehetnek szülői szabadságot, de ö, van egy olyan hagyomány, egy olyan sztereotíp viselkedés, mely ezzel ellen szól. A férfiaknak hibában van joguk kivenni ezt a szabadságot, gyakran nem teszik, de remélem, hogy ez meg fog változni. Nagyon röviden szó van arról is, hogy az önkormányzatok hogyan lehetnek aktívabbak a nemek egyenlőségnek előmozdításában. Saját tanácsadó testületet állíthatnak fel azért, hogy a nemzeti stratégia megvalósítása alulról fölfelé haladjon, Világosan láttam, hogy mások is szóltak fontos kérdésekről, mint a család karrier összegyeztetése, stb. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor folytatjuk a napi rendet. És szót adok most 5 percre. Először Gurmai asszonynak önél szó. Thank you very much. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, ugye tudják, hogy a politikai büróból jövök, úgyhogy ott is foglalkoztam ezzel a jelentéssel. Nagyon örülök, hogy itt vannak a meghívottak, és egy kis benyomást szerezhetünk, hogy milyen munka is folyik. Néhány fontos aspektus szeretnék kiemelni. Ha megengedik, akkor lenne néhány megjegyzésem az elhangzottakat illetően. Hál' Istennek itt van a kollégák, és úgy, hogy ezért is fontos a hálózatépítés, hogy megmutassuk, hogy egy nő számára minden lehetséges. Először is nagyon fontos, hogy pontos adatokat szerezzünk. Nem csak azért, hogy most képet alkothassunk, hanem a jövőre is. A nők nagy része többszörös diszkrimináció áldozata. Én nagyon jól emlékszem arra, hogy Járó Kalifiával együtt készítettünk egy jelentést a roma nők helyzetéről, és természetesen, ha nem tudjuk, hogy hányan vannak, akkor nagyon nehéz ilyen jelentést írni. Tehát egyetlen politika sem hatékony statisztikai háttér nélkül. Elmondhatom, és remélem, hogy a bizottságban a kollégák, Pike asszony is együttműködnek, de erőforrásokra is szükségünk van, európai pénzekre, az európai úti tervre. Az értékek ugyan fontosak, de erről már ezerszer esett szó. Most már konkrét célokat kellene belevenni az úti tervre. Elmondhatom a saját élményemet Magyarországról. A szociális és munkaügyi miniszter a civil társadalommal összefogva egy hat pontos tervet dolgozott ki. Ez is egy ajánlás lehetne arra, hogy ezt a gyakorlatban hogy valósíthatják meg a nemzeti parlamentek. Ma már mondtuk, hogy az egyenlő bérezésre nincsenek metódusok. E, Bauer Editnek van erről egy jelentése, hogy mennyi plusz órát, plusz munkát kell a nőknek befektetni az, hogy egyenlő bérezést kapjanak. És az a végkövetkeztetés, hogy 70 évre van szükség, hogy ez a különbség kiegyenlítődjön. Ez elfogadhatatlan. Úgyhogy nyomást kell gyakorolnunk a száznál több embert foglalkoztató cégekre, hogy ezt megtegyék, vigyék, védjék meg az érzékeny, sérülékeny munkaerőket és a nőket, és a bérezés legyen egyenlő. Vegyük figyelembe ezt a javaslatot, meg akkor is, hogyha ez egy adminisztrációs teher a cégeknek. Ezen kívül a 20-as, a 20-20-as úti tervbe bele kell venni a migrációt és az integrációt is a nőknek kevesebbet fizetni ugyanazért a munkáért, mint férfiaknak, legyen illegális. A spanyol soros elnökség foglalkozik a nők elleni erőszakkal is. Még akkor is, ha uniós szintre emeljük ezt a témát, ezt be kell vennünk az új úti tervbe. Segítenünk kell a tagállamoknak, hogy védőhálót építsenek ki. És megint csak megbízható adatokra van szükség, ezt nyilván a tagállamoknak kell begyűjteniük. Annak érdekében, hogy a megfelelő megfigyelő intézmények működhessenek, egyetértek. A pénzügyi újjáépítési tervet is felül kell vizsgálni. Például az autóiparban főleg férfiak dolgoznak. Miért a férfiakra hatott főleg a válság? Mert ők dolgoznak ezekben a szektorokban, vagy a bankokban. A bankokat illetően. A nők vezette bankok nem élték meg olyan keményen a válságot, mint a férfiak vezette bankok. Hát ez egy jó példa. Ami a költségvetési csökkentéseket illeti, a nők sokkal sérülékenyebbek, mint a férfiak. A nemek közötti esélyegyenlőséget figyelembe kellene venni az összes politikában. Nem csak munkahelyeket kellene teremteni, aztán utána be is fejezem a bizottságot illetően. Néha azt kérik, hogy hol van a központja ennek a cél, a központja. Nem igazán értem, hogyha a főigazgatóságon Andor biztos felügyelete alatt maradna, vagy Reding asszony alá tartozik? Kérem a bizottságot, hogy ne veszítsük el a lehetőséget, hogy koncentrált, hatékony cselekvést valósítsunk meg. Környezetvédelem, energia, ezen a területen is nagyon fontos. Köszönöm. Eh, Köszönöm szépen, Kurmai asszony. Most pedig Jana Kudákis asszony a szó. Köszönöm szépen. Milyen messzire jövünk. Azt hiszem, hogy a tények azt mutatják, hogy ez az ütemterv mégiscsak egy pozitív dolog. A férfiak-nők közötti egyenlőség az Egyesült Királyságban napirenden volt az elmúlt 60 év során, megjelent az, a jogászok, az orvosok között, az üzleti életben, a politikában, és ez fokozatosan valóságá vált. A nőknek kell eldönteniük, hogy eldönthetik, hogy dolgoznak-e, hogy vásárolnak-e ingatlant, milyen orvosi ellátást akarnak. A, ugyanakkor még mindig nagyon sok tennivaló van, mint ahogy ezt sokan elmondták a férfiak és a nők azonos munka, munkabért kapnak ugyanazonos munkáért, de előfordul, hogy nincsen azonos tapasztalatuk a nőknek, ezért a mégiscsak alacsonyabb lesz végül a nyugdíjuk és szegényebbek is, és a szegénység miatt a házhatási erőszak, a szexuális erőszaknak is jobban ki vannak téve. Tehát ez fontos kérdés a politikusok számára is. Erről beszéltünk, tehát ezt mindenképpen nemzeti szinten kell vinni ezt a küzdelmet az európai nőknek attól függően, hogy hol élnek, különböző tapasztalataik vannak. Ez azt is jelenti, hogy fel kell tennünk a kérdéseket, hogy merre megyünk, és európai stratégiára van-e szükség. Igen, de szükség van a tagállami stratégiára is amikor a nőkről beszélünk, akkor ezt nemzetállam szinten kell tenni, mert csak akkor tudunk hozzájuk közel kerülni, hogyha megkeressük őket nem lehet ezt elvontan végezni. Az én munkacsoportom úgy gondolja, hogy az uniónak segítenie kellene a szövetkezési területet, de a személyes kérdésekkel illet, illetően el kell mondanom, hogy ahol mi nagyon kellene dolgoznunk, az az, hogy a nőknek tényleges választási joguk legyen, hogy hova mennek, mit csinálnak, hova, mikor lépnek munkába. Tehát ez azt is jelenti, hogy képesek legyenek a nők meghozni azt a döntést, ami alapján el tudják dönteni, hogy mi, miről, mit akarnak én egy úgy mondhatom, hogy háztartási tudós vagyok, tehát háztartásbeli, amivel nincsen baj, de akkor is legyenek jogai a, nőnek. Fontos, hogy a nők a prostitúció a, ellen a védelmet élvezzenek az emberkereskedelem ellen, és itt minden megvan a tagállamoknak a területük. A másik terület, ami nagyon fontos, az az oktatás oktatásra van szükségük az embereknek, és kérdés, hogy hogyan tudunk itt előrelépni. A, általában azt vajon eleve úgy születünk-e, hogy bizonyos női tulajdonságokkal rendelkezünk, és a rózsaszint jobban szeretjük valóban, mert úgy születünk, vagy pedig ez egy tanult valami. Tehát a gyerekeknek is ezt meg kell tanítani, ugyanazt kell megtanítani a fiúknak, mint a lányoknak. Tehát itt nem csak ez az oktatás, ez a civil szervezeteken, különböző testületeken keresztül is megvalósul Nagyobb méltóságot is kell adnunk a nőknek egyes területeken, például a nyugdíjrendszerben. A nőknek nagyon nehéz méltósággal élni, hogyha csak nő és anya, mert vannak nők, akik a szakmai életben is jól élnek, és függetlenségre is szükségük van. Jó, hogyha ezt megvitatjuk, támogatjuk ezeket a rendszereket, és lehetővé tesszük, hogy hallassák hangjukat. A jogalkotás megint csak fontos, de nem szabad túlszabályozni sem. Az Európai Unió ezt most napirendre tűzte. Vasszilieu asszonynak mondanám az észrevétével kapcsolatban. Nagyon tetszik a proaktív reagálás, igenis erre van szükségünk a nők elleni erőszak területén, de e, nem szabad elfeledkezni, hogy van férfiak elleni erőszak is. E, minden hatodik férfi, e, tehát az erőszakot szenvedők közül minden hatodik férfi. Tehát ez alapszinten jelentkezik, hogyha megnézzük például a menekülteket ott is, tehát ezt a helyi szervezeteken keresztül kell kezelni. Jobb oktatás természetesen fontos, de az fontos, hogy választási lehetőséget kapjanak a nők, eldönthessék, hogy mit szeretnének. E, e, nem szeretem, amikor azt mondja egy nő, hogy én csak háztartásbeli vagyok. Nem csak háztartásbeli, a háztartásbeliség legalább olyan fontos, mint bármely egyéb szakma. És a fontos, hogy a foglalkoztatásról, amikor beszélünk, akkor ne fogalmazzunk így módon. Nagyon óvatosan kell eljárnunk, mert hogyha túlszabályozunk, akkor ezzel nem fogjuk segíteni a nőket, mert még mindig a munkaadó fogja eldönteni, hogy ő mit akar. Akár tetszik, akár nem, ez így van. Vannak tények, nem ideális világban élünk. És szerintem a jogalkotásnak alapvetően nemzetállaminak kell lennie, Pike asszony említette azt, hogy a nők vagy a házaspárok azt választják általában, hogy a nő maradjon otthon azért, mert a férfi keres többet. Ez nagyon igaz, attól tartok. Köszönöm, mondja az elnök asszony. Pályk asszony. Köszönöm szépen. Én egy néhány ponttal szeretnék foglalkozni, kicsit mondhatnám, hogy véletlenszerűen a vizsgálat eredménye hamarosan közlésre kerül, vannak bizonyos következtetések, amikre számítottunk. Én szerintem majd érdemes lesz megnézni, mert ez mindenképpen segít átgondolni, hogy hogyan lépjünk tovább. A Igenis, a tagállamok szerepe itten döntő fontosságú, csak úgy, mint a szociális partnereké, valamennyi szereplőé fontos. Most ne veszedjük stratégiának, keretnek vagy úti tervnek, valamire szükségünk van, ami megmutatja az irányt hogy, és ennek olyannak kell lenni, hogy ez kapcsolódjon a nemzetállami fellépésekhez, tevékenységekhez. Nem lehet szabad, hogy ez a program ez olyan legyen, hogy aztán senki sem érti, hogy ez innen kikerült. Európában nagyon nagy a különbség például a vállalkozó férfiak és nők arányát tekintve. Ez is egy olyan dolog, amivel fogla- érdemes lenne foglalkozni. A Mielőtt Zita bejött, akkor magyaráztam el, hogy milyen a struktúra a bizottságon belül, És visszakérvánok még térni néhány kérdésre struktúrával kapcsolatban, illetve a mainstreamingre. A, a többszörös diszkrimináció, amit uh, eh, Járóka Lívia említett, uh, mindenképpen bele kell, hogy ez épüljön a megközelítésünkbe. A diszkrimináció és annak a női aspektusa a megközelítésünk részévé kell, hogy váljon, amikor más csoportokkal is foglalkozunk. Mint ahogy például már említettem, a nőknek a kilátásait, a romáknál a szociális integrációt, és így tovább. Az elmúlt öt évben azt tapasztaltuk, hogy talán jobban kezdik megérteni az emberek a többszörös diszkrimináltság esetét. Van egy nyomonkövető közleményünk, és megpróbáljuk kifejleszteni azt, hogy érthető legyen a diszkrimináció, és az európai szintű civil szervezetek, amelyeknek a fő célja vagy területe egy-egy konkrét terület, egyre inkább odafigyelnek a többszörös diszkriminációs esetekre és vannak más dolgok is, amelyek időnként egy kicsit átcsúsznak a hálón, ez pedig a, az Európai Tanács Emberi Jogi Bizottsága foglalkozott azzal, a transgender, tehát a ö, nagyon nagy megkülönböztetéseket szenvednek. Ami a jogalkotást illeti, hatalmas hézagok vannak a ö, ö, szexuális megkülönböztetés, a fai megkülönböztetés és egyebek között. Ez is ö, tehát csak emlékeztetni szeretném önöket arra, hogy a múlt évben, 2002-es irányelvben emlékeztettünk arra, amit Thompson úr említett, és a parlament is szeretné elmondani ezzel kapcsolatban a véleményét. A 2004-es irányelv, ami a munkahelyen kívüli szexuális diszkriminációval foglalkozott, például a szolgáltatásokban, Erről fog készülni az év végén egy jelentés, és ez egy alkalom lesz arra, hogy például felülvizsgáljuk azt, hogy mi történt a pénzügyi szolgáltatások nyújtása területén. Az egy kérdési azok a területek, amelyekre jelenleg nincsen még szabályozás, is, arra is kell -e, például az oktatás. Foglalkozunk el a kérdéssel, de kérdés, hogy hogyan lépjünk tovább. Nem biztos, hogy mindegyik területre javaslatot fogunk, jogalkotási javaslatot fogunk tenni, nem biztos, hogy ez szükséges A 2004-es irányelvről tehát lesz jelentés, ami a ö, nemekre sújtó erőszakot illeti. Sokat segítene, hogyha pontosabban fogalmaznák meg, hogy mivel foglalkozzon az irányelv. Emlékeztetni szeretném azt is, hogy 2008-ban a költségvetési eljárás során bekerült egy összeg előkészít összeg, hogy nézzük meg, hogy hogyan harmonizálható a nemzeti és az uniós jogszabály a nő-férfi egyenlőségi területekre. Úgy gondolom, az egy alkalom lesz arra, hogy értékeljük és megnézzük, hogy hol vannak a hézagok, és hogyan lehet ezeket kezelni egy európai szintű irányelvvel. Természetesen a svéd elnökséggel beszélünk el, és március 8-án elfogadásra kerül. A, a gender mainstreaming kérdését azért vettem fel, mert magunknak is folyamatosan feltesszük. Ez egy nagy kihívás. Hogyan tudjuk elérni, hogy a, akik nem foglalkoznak rendszeresen a női egyenlőség kérdéseivel azoknak egy ilyen egyenlőséggel irányultott szemlélete legyen. Hogyan értetjük meg velük, hogy a munkájukban nem csak azért fontos, hogy egyenlő esélyeket adjanak a nőknek és férfiaknak, hanem azért, hogy jobban vég, kerüljön a munka elvégzésre, hogy ez egy jó politikai eszköz. Vannak férfi férfinő egyenlőségi szakértőink is, illetve kompetencia szakértőink is. Ez egy nagy kihívás, és biztos vagyok, hogy önök a parlamentben és ebben a bizottságban ugyancsak vizsgálják ezt, és ehhez nagyon sok sikert kívánok. Eh, eh, Köszönöm szépen. Nos, akkor most következik a vita, halljuk a jelenlévő kérdéseit. Már van egy listám, Papanov asszony kezdi. Tessék! Köszönöm szépen, elnök asszony. A ö, Spike asszony utolsó szavaival fogom kezdeni. Megpróbáltam végigvenni azokat a politikákat, amelyek fontosak a női egyenlőség szempontjából Az előadó felsorolja a területeket. Valószínűleg a lista még folytatható. Úgy gondolom, hogy ez a stratégia és az úti terv ö, saját életet élnek. Attól függetlenül, hogy mit csinálunk itt, és mit csinálunk az Unióban. A ö, bizottság úgy döntött, hogy ezek külön vonatkozik. Miért nem mondjuk ki Pálykasszony és a Szavér a nemi egyenlőség politikája minden politikában, és akkor ez kötelező minden tagállam számára, és egy kollégánk mondta, évtizedek, évszázadok kellenek ahhoz, hogy nemi megközelítésben nézzünk mindent. És akkor nem olyan lesz az arány, mint hallottuk, 33-67 százalék a listákon, a választás, epi választásokon Egyszerűen kimondani, hogy mindenben jelen van a nem egyenlőség politikája az összes döntéshozó szintjén. Ezt várjuk el tőlük. Köszönöm. Estrella asszony. Obrigada, Sr. Presidente. Köszönöm eh, szépen, eh, elnök asszony. Először is eh, szeretnék köszönetet mondani mind három előadónak. Nagyon érdekesen szóltak. A nők sok diszkrimináció áldozatai. Ezek a diszkriminációk esetleg még rosszabbodnak is. Nézzük csak meg a különbséget a bérek között évvel ezelőtt 15 százalék volt átlagban, most ez nem csökkent, hanem nőtt több mint 17 százalék, a női férfi bérkülönbség. Szeretném megragadni ezt a, az alkalmat, hogy felhívom az a hozzászólóknak, az előadóknak a figyelmét egy-egy kérdésre. Gondolok itt ö, különösen ö, a ö, szülői ö, szabadság irányával kapcsolatban. A család és a karrier összeegyeztetése rendkívül fontos, ö, hogyha egyenlőséget akarunk a nők és a férfiak között. Azért, hogy ezt elérjük ezt az összeegyeztetést, az élet két oldalának a kombinálását, azért meg kell osztani a felelősséget, a tevékenységet a családon belül, de a szakmai tevékenységet is. Legyenek egyelő a férfi és a nő, amikor a családi, illetve munka tevékenységet megszervezik. A kérdésem a következő. Mi a véleménye a kapcsolatban, hogy egy közösségi szintű jogszabály az apai, anyai, szab, apassági, anyasági szabadságról, szülői szabadságként fogalmazzák meg ezt helyenként. Azt hiszem, hogy itt jelet, jelzést kell küldjünk, ahogy Pálygasszony mondta, most van egy tanulmány, amelyek az eredményeit elemzik. Még sok nő úgy gondolja, hogy a nő maradjon asszony otthon. Meg kell változtatni a mentalitást, és erre a jogszabályok alkalmasak. a vélemény erről ön szerint az apaság és az anyasság ugyanannak az érvének a két oldala? Ugyanúgy kell a direktel foglalkozni vele. Köszönöm szépen, Béla. Köszönöm szépen, elnök asszony. Néhány megjegyzés a leendő stratégiával kapcsolatban, leginkább a bizottságot célzom a kérdésemmel. Valamire nem került sor. A sztereotípiek elleni harcra. Erről nem esett sok szó van a nőkkel szemben a sztereotípia, a munkaerőpiacon a válság ellenére is néhány képesített műszaki területen hegesztés, például építőipar nehéz munkaerőtelen, és kevés nő megy erre a területre. Nincsenek annyira a képzésben ellenére annak, hogy megosszák a munkát a két nem között. De a férfi is lehet a sztereotípia áldozata. Ritkán van férfi tanító, óvó, pedagógus, valamikor a tanítói szakmában túl gyomorész férfiak voltak. Hogy néznek egy férfi óvodapedagógusként. Pedig ez is hasznos lenne. Nem mondtam. Nem szeretnék hosszan beszélni, de szakmám elején katonaság után nehezen találtam munkát, és a feleségemnek a magántitkára volt, aki ügyvéd volt. Mire hazajött, minden levelét legépeltem, és el is készítettem a vacsorát. Mire hazajött, minden rendben volt. Nos, a sztereotípiák ellen harcolni kell. Talán sajtókampányt lehetne indítani mindkét irányba, női, férfi irányba. Nos, szeretném aláhúzni a nők ellen irányuló erőszak kérdését. Nem ö, Belgiumban ö, jelen van, de Kanadában jön. A nő a ö, férfiakat férfiak figyelmét kell felhívni ennek a jelenlétére. Nem csak fizikai erőszak van, hanem lelki is. November 25-én fehér szalagot tesznek ki, egy technológiai kampuszon meggyilkoltak november 25-én egy nőt, egy férfi tette, vagy 15 hallgatónőt ölt meg, és a férfiak kezdték a harcot. Nem mindannyian vagyunk a férfiak körében szörnyetegek. Tudatosítani kell a férfiakban, hogy mekkora szégyen a nők elleni erőszak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor áttérünk a többiekre. Mindenkinek egy perce van a kérdésekre, és kérjük, nem magyarázatot fűzenek hozzá, hanem kérdéseket tegyenek föl. Emilia Lóbi. Igen, itt vagyok. Én a helyi és regionális szintet, a kormányt képviselem ebben a teremben, az Európai Régiók és Önkormányzatok Tanácsát. Én szeretném felvetni azt, hogy a helyi és regionális hatóságok nagyon is részt vesznek és aktívak abban, hogy olyan intézkedéseket valósítsanak meg a tanácsokban, városokban, amelyeknek az a célja, hogy az egyenlőséget propagálják nők és férfiak között. A kérdésem a következő. A nemzet alatti szintek városok, régiók, őket külön figyelembe veszi-e a stratégia, amin dolgoznak, és amelyet remélhetőleg hamar megvalósítanak. Köszönöm a kérdés lehetőségét. Elnök, köszönöm szépen. Akkor most, tessék, új kérdés. Köszönöm szépen. A kérdésem rövid lesz. Én a brit kormány esélyegyelőségi hivatalából érkeztem. Belinda Pike-tól kérdezem. A konzultációs folyamatban van a stratégia. Jól értem, hogy a tagállamok már benyújthatták a véleményüket az úti tervről. Van még lehetőségük 2010. július előtt, hogy újra benyújtsanak ilyen véleményt? Ha igen, meddig kell ezt megtenni? Köszönöm. Elnök, Köszönöm szépen. Következő kérdés. Egy korábbi kollégánktól, korábbi képviselőtől. Ő korábban egyébként itt a szakbizottság elnöke is volt. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy megadja nekem a szót. Először szeretném elmondani azt, hogy mennyire örülök annak, hogy ma itt lehetek ezen az ülésen. Szeretnék gratulálni önöknek. Én is valamikor szakbizottság tagja voltam, és két és fél évig pedig elnöke is. Ez egy nagyon jó élmény volt. Szeretnék két kérdést feltenni. Ez mindenkihez szól, de főleg a lobby, a női jogi lobbyhoz. Egyébként nagyra tartom a munkájukat. Angoltul teszem föl a kérdésemet, hogy jobban értsenek. Van-e viszony a szociális, vallási szegmensek között, hogy egy férfi hegemóniát valósítsanak meg, és ugyanakkor a nők elleni erőszak elterjedése között. Második kérdésem. A női esvi egyenlőség eddig a nők harca volt. És csak nagyon kevesen, mint például a kanadaiak, amely, akikről szó esett, vettek részt ebben. Nem lenne már itt az ideje, hogy szisztematikusan bevonjuk a férfiakat is? de szisztematikusan legyen erre egy program. Az esélyegyenlőség nem érinti a férfiakat is? Igen vagy nem? Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. És még egyszer szeretnénk üdvözölni, hogy újra visszalátogatott az Európai Parlamentben. Ankantri Silárti a szó. Jó napot kívánok! Az én kérdésem először is a térre, eh, címre eh, irányul, hogy eh, női egyenlőség, és miért jogokról, miért csak a miért csak a nők jogairól beszélünk, miért nem beszélünk a kötelességeiről, felelősségeiről is. És már kezdet óta azt tapasztalom, hogy a férfi egyszerűen nincs jelen, vagy az a nagy csúnya, ö, sem nem tudom, hogy a diszkrimináció nem jelenti azt is, amikor nagyon sok nő ül együtt egy helyen, mert a diszkrimináció van, nők egymást is diszkriminálják, tehát nem csak nő, férfiak diszkriminálhatnak nőket, ez az első felvetésem. És látom, hogy nagyon sokat beszélünk itten pénzről, költségvetésről, hogy valahogy a hely, dolgokat helyrehozzuk, amikor egy nőt megvernek, amikor egyedül marad, amíg talál egy partnert, amíg pénzügyi egyensúlyba jutna. Lehetne esetleg a fiatalok nevelésére, fiatal nők és fiatal férfiak oktatására is pénzt szánni, hogy jobban megismerjék saját identitásukat, és ezáltal a másik identitását is. Tehát, hogy egy megfelelő jó alapra tudjanak építkezni. És ez már az iskolában, a középiskolában szükség lenne, hogy vajon az eltolódás a probléma ebben a csatban, és nem onnan van ez az eltolódás, hogy egyszerűen egyik nem, nem érti a másikat, és ez azt jelenti, hogy utána ez az eltolódás ez a kapcsolatokban is megjelenik, és azt látjuk, hogy a stabilitásár, ez a ö, instabilitást jelent a párban, a házaspárban és a társadalomban is utána. Eh, köszönöm mindezeket a kérdéseket, köszönöm a, az elkötelezettségüket. És akkor most visszaadom a szót a panel tagjainak, hogy válaszolhassanak a feltett kérdésekre. És egyébként három percet adok mindenkinek, hogy válaszoljanak mert az is fontos, hogy aztán a jelentés készítő következtetéseit is meghallgassuk. De mielőtt megadnám a szót, szeretném egyszerűen hangsúlyozni, hogy a bizottságon belül, az Egyenlőségi Bizottsági munkánknak az a célja, hogy egy jobb társadalmat hozzunk létre mind a férfiak, mind a nők számára. Együtt dolgozzunk egy jobb társadalom építése érdekében, független attól, hogy milyen neműek vagyunk. Azt szeretnénk, hogy azonos módon módon bánjanak mindenkivel, hogy mindenki az egyéneket tiszteletben tartó társadalomban éljünk. És akkor most megadom a szót a meghívottaknak, és kezdem Vasiljedu asszonynal. Kérem, hogyha lehet, akkor három percben válaszoljon. Köszönöm szépen, megpróbálom tartani a három percet. Nagyon sokat mindent hallottunk, nem kívánok mindenre kitérni. Az egyik e dolog, amit szinte mindenki említett, ez a nők elleni erőszak. Az Európai Nőlobbi mindenképpen arra keresi a lehető válaszokat, hogy legyen megfelelő európai szintű jogi jogalap kollégáim, akik már elmentek, azt szokták mondani, hogy itt nem szabad a túlzott szabályozástól szenvedni, hanem rossz dolgoktól. A szabályozás megváltoztathatja a magatartásokat nemzeti és európai szinten is. Ez nagyon fontos az uniós stratégia szempontjából. Fontos, hogy azt mondja a bizottság, hogy Európa ezt akarja a, maga, a tagállamokra hagyjuk, akkor a szidót, hogyha aláírják, és a végrehajtja, és aztán utána a végrehajtást nézzük, akkor semmi sem történik. Mindenki időnként ezeket a kérdéseket felül kell vizsgálni. Különösen azért fontosak ezek az adatok és statisztikák és agregált adatok, mert a bármilyen számot lehet hozni, mert mondhatjuk azt, hogy az Európa Tanács szerint 35 milliárdot küld, költünk a 27 tagállamban, mert ugye Európának is ez pénzébe kerül, mert a férfiak erőszakosak a nőkkel. Tehát, hogy visszatérjek a lobby kérdésekre is, ez a hegemonikus maszkulinitás kérdése, ez a lobbiknak nagyon világos a kérdése. A férfiak nők elleni erőszakáról beszélünk, a nemek közötti erőszakról. Egy közvetlen kapcsolat van a kettő között, és ez egy strukturális kérdés. Próbálok itt a kulcsfontosságú kérdésekre összpontosítani Beszéltünk az anyassági java, irányelv javaslatról. El kell mondani, hogy amennyire tudjuk, ezt asszony a felelős ennek, és nagyon támogatjuk a tekintetben, hogy Esztrele asszonynak a javaslata, hogy teljes fizetést kapjon a nő a teljes szabadság idejére és szeretnénk, hogyha hosszabb ideig is szabadságon lehetne a nő. Ami az apaságot illeti, a tagságunk egy kicsit megosztott. Nem azért, mert nem gondoljuk ezt nagyon fontosnak, és ezt asszonyt szeretnénk támogatni, hanem azért, mert azt mondjuk, hogy miért nincs egy megfelelő apasági javaslat is. Támogatjuk ezt asszonyt, mert úgy gondoljuk, hogy azért nem fontos, mert erre nincsen alternatíva. Tehát az a kockázat, hogy egyáltalán nem lesz az asztalon. És ez a, az álláspontunk, hogy nem nem gondoljuk, hogy az apasági jogokat az anyasági irányelvbe kellene foglalkozni. Az igaz, hogy a, az apa is fontos, de mégis megvannak a szülésnek az egészségügyi és egyéb következményei. Köszönöm szépen, megpróbálok válaszolni akkor a kérdésekre. Az első kérdés, amelyre, amelyet Eszter asszony vetett fel, és az én hazámból volt számos példa. Az én hazámban jelenleg 20 nap apai szabadság van. Volt, amikor 5 nap volt, akkor nem használták egyáltalán a férfiak. Most, hogy 20 nap van, most már kezdik használni. Fontos ez a mentalitásváltás is, és eh, eh, fontos, hogy több jogot adjunk az apaságnak, eh, ez fontos a családi és a szakmai élet összeegyeztetése miatt, és ez egy alapvető hozzájárulást is ad a hogy a férfiak is használják ezt ki, a vállalatoknak is jobb, hogyha mind a férfiak, mind a nők is kihasználják, akkor kevésbé lesz diszkrimináció a munkahelyeken. És a, fontos, hogy a férfiak, nők együtt küzdjenek ezért a, az előírásért, ezért a lehetőségért. Amiről nem beszéltek is, ami nekem nagyon tetszik, ugye volt szó itt a bérekről, egyebekről, Portugáliában nem jelenti azt, hogy nincs ez a probléma. Olyan probléma, olyan ágazatokban van ez a probléma, ez ahol a nők vannak elsősorban, ahol nincsen férfi, vagy nagyon kevés van. A munkának nincsen, nincsenek nemekhez kötve a munka, de vannak bizonyos munkatípusok, amiket inkább férfiak vagy inkább nők végeznek. Tehát amikor azonos munka, és amikor teljesen azonos a, a munka teljesítmény, és akkor férfinő azonos bérezést kap. Jelenleg nagyon nagy különbségek vannak fizetésben a férfiak és a nők között. Amikor egy nő pontosan azt a vég, munkát végzi egyes esetekben. Na ezzel foglalkozni kell, azonos munkáért, azonos bért. De elemzést is kell ö, vé, végezni, hogy megállapítsuk az ekivalenciákat a különböző munkatípusok között ha megnézzük például a gépjárműipart, aki mondjuk egy futószalag mellett dolgozik, vannak olyan üzemek, ahol a nők is ott dolgoznak a futószalagon, és ugyanazt a munkát végzik, ugyanannyi bért is kapnak. De valamikor nem ugyanazt a munkát végzik, és akkor kevesebb bért kapnak mi az, ami a segíti az integrálódást, a bevonást, hogy a férfiaknak, nőknek azonos esélyeik legyenek. Ehhez információt is kell adni, meg kell értet, látni a vállalatoknál eh, az emberekkel, hogyha ugyanaz a munka, ugyanannyi bér is jár érte. Köszönöm szépen, Ivanov asszony. се спра на два основни, които за себе си откроих. Това е родителския отпуск и бих могла да препоръчам замяната на майчинството. Két különböző témáról szeretnék beszélni. Először is a szülői szabadság. Én azt mondanám, hogy az anyasági szabadságot helyettesítsük a szülői szabadsággal, parental leave, mert a maternity, tehát anyasági szabadságot mondunk, ez általában egy olyan jogot és kötelezettséget jelent, ami az anyára hárul. Hogyha a maternity leave, az anyasági szabadságot parental leave-re, tehát szülői szabadságra tennénk, neveznénk, akkor megszűnne a sztereotípia. És pszichológiailag is jobb hatása lenne, mert jobban segítene áthidalni a különböző módot, ahogy bánnak a nőkkel és a férfiakkal. Portugál kolléganőnk elmondta, hogy megnövekedett a szabadság napoknak a száma, ez egy jó kiinduló pont, ez, ebbe bele kellene kapaszkodni, erre lehetne építeni. Úgy gondolom, hogy kell -e, hogy legyenek követelmények a munkaadók számára, hogy akiknek több mint 50 alkalmazottjuk van, azok tegyenek, készítsenek egy egyenlő esélyességi tervet is minden évben, és évente vizsgálják felül az egyenlő bérezési rendelkezéseket, illetve annak betartását. A helyi és regionális önkormányzatokkal kapcsolatos projekt is nagyon fontos. arra kell, hogy irányuljanak ezek, hogy segítsék azok az embereket abban, hogy azonos bánásmódban részesüljenek, és megvalósuljon a tényleges egyenlőség. Ez a parlamentnek és a munkája, és az új irányelvnek is a munkája. Köszönöm szépen. Pálykasszony kapott kérdéseket. Köszönöm szépen elnök asszony. Az egyik kérdés a következő volt. Sok politika van, amelynek van nemi komponense. Igen, van már olyan kötelezettségünk, hogy minden politikába ez jelen legyen. Az új szerződés a női férfi ö, egyenlőséget minden politikában kötelezővé teszi. Sajnos ez még nem így van a gyakorlatban. Mindenesetre ez erős alapja annak, hogy a mainstreaming meg történik, és más diszkriminációk is megszűnnek. A szerződés 8. cikket tíz, tizedik cikkerrel szól. A nyolcadik cikk ki mondja, hogy kötelesség minden téren az egyenlőséget szolgálni, ami az Egyesült Királyságot illeti. Sok vita folyt volt tagállamokkal, egy konferencia is volt itt a gender mainstreaming magas szintű csoport is ezt megvitatta. Nagyon érdekes vita volt. November 3-án a tanácsban Gender and Growth nemek és növekedés címmel Először volt ilyen széleskörű politikai vita tanácsi szinten. Minden a stratégia kidolgozásába, kidolgozásának irányába mutat. Az kérdés, hogy a következő évben hogyan járunk el minden esetre a tagállamok és a tanács részéről megvan a szándék, hogy ezt végrehajtsák, de a szándék nem elég. A tagállamok hozzájárulása továbbra is szívesen veszük, a lényeg az alkalmazás minden politikában a nemek egyenlősége Brüsszelben jelen kell legyen. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig megadom a szót az előadónak, Ilda Figeiredó asszonynak, hogy próbálja meg összefoglalni rövid idő alatt ezt az érdekes vitát, amelyet lefolytatunk. Sok információt kaptunk a szakértőktől, remélem figyelembe veszi Figueredo asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, ez valóban fontos vita volt, olyan meghallgatás volt, amely kitért a társadalmi élet minden aspektusára. A nők ugyanis jelen vannak a társadalom minden területén, alapvető szerepet töltenek be. Az a kérdés, hogy hogyan lehet a társadalmat javítani, nem a nők helyzetét azon belül. Így fognak tudni jobban élni a nők így ö, tudják teljes mértében kiélni méltóságukat, emberi jogaikat. Az emberi jogokat mindenki számára garantálni kell, inkluzíve a nők. Érdekes volt ez a vita, amit ma lefolytattunk. Úgy gondolom, alá kell uh, húzni a nők emberi jogainak fontosságát, ami a ö, szociális befogadókészséget illeti. Nos, ez is jelentős kérdés. A ö, gazdasági, pénzügyi, szociális válság fényében. Ez a válság a társadalom gyengé pontjait sújtotta, ideértve a nőket. A nők több diszkriminációnak is a tárgyai. A bevándorló nők ellen, a roma nők ellen, a magányos nők ellen, a nyugdíjas nők ellen irányul diszkrimináció. Az egy szülős, egy anyás családok ellen. Nos, ezek a kategóriák többfajta diszkriminációtól szenvednek. Nem szeretném felsorolni a különböző típusú diszkriminációkat, de nyilván érthető, hogy mire gondolok. Minél többfajta diszkriminációs út valakit, annál nehezebb a helyzete. Ez a diszkrimináció megtalálható minden tagállamban. Nos, mit kell tenni? garantálni az emberi méltóságot minden nő számára, minden helyzetben. Garantálni azt, hogy az emberi ö, jogokat figyelembe veszik tiszteletben tartják. Megfelelő jövedelme legyen a nőnek a munkájának az ellenértékét, kifizessék gazdaságilag, független legyen. Szükség esetén az államnak közbe kell lépnie, hogy ez garantálva legyen a nők számára, hogyha szükségük van segítségre. Azért, hogy méltóság teljes életet tudjanak élni azért, hogy függetlenek tudjanak lenni. E tekintetben beszélünk az oktatásról, a képzésről, valamint beszéltünk a szociális támogatásról, az infrastruktúráról, családtámogatásról, gyermekek támogatásáról, az idősek gondozásáról, illetve az a betegek segítéséről, illetve a szexuális és reproduktív egészség karbantartásáról. Nos, teendő van. Mint mondtam, a ő krízis során, a válság során a diszkrimináció nő főleg a bérek, jövedelmek területén. Rosszabb a helyzet, mint néhány évvel kapcs- néhány évvel ezelőtt. Nagyobb a szegénység. A szegénység talán a legrosszabb diszkrimináció ettől is elsősorban a nők szenvednek. Gyakran családfenntartók. Nagyon beosztóan kell élni. valaki mondta, hogy meg kell keresni a nőket, dialógus kell velük folytatni, hogy tudjuk, hogy mire van szükségük, mit kívánnak. Az önhelyi és regionális önkormányzatokat is be kell vonni ebbe a munkába, hogy megértsük, mi a helyzet. Meg kell hallgatni a nőket, és mutatókat kidolgozni mutatókat, amelyek segítenek megérteni, hogy mi történik. Előre kell lépni ebben a munkában. Jobb mutatókra van szükség, mert jobban tükrözik a valóságot arról, hogy milyen a helyzet a nőknek. Úgy gondolom, jobban oda kell figyelni a nők szükségleteire minden politikán van, az európai politikai, a nemzeti, regionális, helyi politika szintjén egyaránt. Nem elégséges dokumentumokat termelni. Mozgósítani kell a jobb mutatók érdekében Mm, megfelelő jogszabályok kellenek. A vita itt a szakbizottságban egyelőre a ö, szülői szabadság körül ö, forgott. Az apasági szabadságot is támogatjuk. Európai szinten nem létezik, de egyes országokban, nemzeti szinten, mint például Portugáliában létezik. Ez egy nagyon pozitív aspektus a férfit is, a nőt is arra ösztönzik, hogy vegyen részt a családi életben, nincs a diszkrimináció ebben a nő ellen elképzelhető, hogy a férfi alkalmasabb a család menedzselésére. Tanulhatunk egymás tapasztalatából, ha jó tapasztalatot látunk, akkor azt meg lehet osztani. Gondolom ezt az Európai Bizottság meg tudná szervezni. Ez egy olyan akció a legjobb gyakorlatoknak a terjesztése. De lehet javítani a jogszabályainkon is. az irányelvben tovább is mehetünk, nem lesz könnyű. Az Európai Parlament helyzetes sem. Minden esetre a munkát folytatni kell. Nagyobb odafigyelést igényel a szegénység következménye, illetve a prostitúció növekedése, az emberkereskedelemi ezek a válságból és a szegénységből következnek. A sztereotípiák ellen is harcolnunk kell. Mindkét oldalon, mindkét szinten dolgoznunk kell. Nincs sok időm, ezért csak annyit mondom, hogy a parlament fogja vitatni a jelentéstervezetemet. Köszönöm a javaslatokat, amiket hallottam ma délelőtt, ezeket a jelentésben jelentésben fogok építeni kétség kívül ez eljut a különböző politikai frakciókhoz és a bizottsághoz. Remélem, hogy előtt egy gyakorlat előrébb visz bennünket a méltányos társadalom irányában, ahol a férfi és nő egyenlő, együtt sikerül előrébb lépni. Együtt kell dolgoznunk egyenlőségben, méltányosabb társadalom érdekben, ahol mindenki jobban él. Köszönöm. Tack fru Figuredo och vi önskar lycka till i arbetet med... Köszönöm szépen Figuredo asszony. Nagyon sok sikert kívánunk a saját kezdeményezési jelentéshez és a munkájához végül. Szeretném elmondani, hogy egyetértek az előadó záró észrevételeivel, mindenkinek lehetősége van arra, hogy hozzájáruljon egy jó stratégia kiépítéséhez. A saját helyzetünkben, a saját tapasztalatunkkal minnyáján hozzájárulhatunk ehhez a munkához. Minnyájunkra szükség van. Szeretném üdvözölni, hogy a civil szervezetek, akik az esélyegyenlőséggel foglalkoznak, ők is hozzájárulnak ehhez a munkához. Végül szeretnék köszönetet mondani a meghívottaknak, az első és a második forduló előadóinak is. Köszönjük szépen, nagyon fontos volt a hozzájárulásuk a munkájunk, munkánkhoz. Köszönöm a kollégáknak, minden résztvevőnek, és a tolmácsoknak is a mai munkájukat. Köszönöm szépen, viszontlátásra!